So, ladies and gentlemen and dear colleagues, uh, let's start our next session of the Inter. Hölgyeim és uraim, kezdjük meg akkor a következő Inta ülésünket. És ugye a WTO Steering Bizottság ülése ma van, tehát vendégeink is vannak, és konkrétan szeretnék köszönteni egy vendéget, aki még nem érkezett meg, úgyhogy megvárjuk. A Kazaksztáni Parlament Külügyi Bizottságának elnökét szerettem volna köszönteni. Ugye Kazaksztán ad most otthont a VTO miniszteri konferenciájának, és ugye a parlamenti konferenciának is, úgyhogy ha majd megérkezik, akkor újra üdvözlöm. Ezek után akkor térjünk is rá a napi rendünkre. A 16-os pont következik, méghozzá az EU intézkedéseiről van szó, ennek a végrehajtásáról, ami nagyon fontos, különösen most, mert ugye nincsen fellebezési testület, ami funkcionális lenne, működőképes lenne a WTO-n belül, tehát az EU-nak el kell dönteni, hogy hogyan is lépjünk. Mári Pierre Vedren az előadónk, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen! December 12-én bejelentettek egy felülvizsgálatot, ugye a nemzetközi kereskedelmi eh, rendelettel kapcsolatban, és ez a rendelet 2014 óta jogalapot adja ahhoz, hogy a bizottság ellen intézkedéseket fogadjon el egy országgal kapcsolatban, hogyha a VTO-n belül ítélet születik vele szemben. Most viszont az a helyzet adódik elő, hogy ugye az Európai Unió az intézkedéseit nem tudná elfogadni, egyfajta jogi űr alakult ki. Viszont a módosítás megvédi a multilaterális rendszert, a WTO-t és így tovább, tehát nagyon is örömre ad okot, vagy elégedettségre ad ez okot. A szabadkereskedelmi megállapodásokra is nagyon jó ez, tehát a blokk, a padhelyzetet el lehet kerülni vele, és a mi kereskedelem politikánkat hatékonyan végre lehet hajtani a szabadkereskedelmi megállapodásokkal együtt. Azért akartam most eszmecserét tartani a kollégákkal, hogy megvitassuk, hogy hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a kereskedelem politikai eszközeinket. A bizottság javaslata szerintem jó, jó javaslat, és ezt lehet még módosítani, a szolgáltatásokat, a szellemi tulajdonjogot beemelhetnénk még a hatályba. Az előző ciklusban a képviselőknek ez volt a szándéka, és hát ez ugye beletartozik a gazdaságunkba, a kereskedelmi politikánkba, tehát logikus is, és így valószínűleg az elrettentő hatást is úgymond meg tudjuk erősíteni, ezért is kíváncsian várom a kollégák javaslatait, és megköszönöm a bizottságnak a munkáját ehhez az első eszmecseréhez a nemzetközi kereskedelmi szabályokról. Jámán úr pedig közben megérkezett. Sok szeretettel köszöntöm a szakbizottságunkban, és sok sikert kívánok a VTO konferencia előkészítéséhez. Nos, akkor miután az előadót meghallgattuk, az árnyék előadók következnek, a néppárt árnyék előadója nincs jelen. A szocialisták képviseletében viszont én leszek az árnyék előadó, tehát most nem elnökként szólok, hanem árnyék előadóként támogatom az előadónk által elmondottakat a rendelettel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy az álláspontunkat világosan megfogalmazzuk, Hát ugye még inkább, mert most eszkalálódott a feszültség a terrorista támadások miatt is, de térjünk ide vissza, hogyha a rendelet hatája túl szűk, akkor nem sokat érünk vele. Ugye arról van szó, hogy mi lesz akkor, hogyha nincs a felgyeviteli testületben semmilyen határozat. Viszont vannak olyan ö, híresztelések, hogy mondjuk a nagyobb kereskedelmi partnerek nem fogják betartani a 95-ben meghatározottakat, hanem ezt felrúgják. Tehát mi lesz akkor, hogyha a nemzetközi szabályalapú kereskedelmi rendszerben káosz áll be, akkor reagálnunk kell ennél alacsonyabb szinttel és ez azt jelenti, hogy a rendelet betartatását kell megvizsgálnunk, és azt, hogy a hatáját kibővítsük-e. Ennyi lenne az én rövid észrevételem, és a zöldeknek adom át a szót. Uh, Köszönöm szépen. Rapporteur. Um, I must say I find this... Azt kell mondjam, hogy nagyon bonyolult ez a téma. és hát még nem döntöttem el, hogy pontosan melyik oldalra is állok a kérdésben. Ugyanis, hogyha most a bizottság által javasolt irányba haladunk előre, akkor azt hiszem, hogy ez anélkül, hogy akarnánk, de mégis azzal fog járni, hogy minden lehetőség megszűnik arra, hogy ezt a feljebbviteli testületet újjá lehessen éleszteni. Ehhez elég megnézni a mostani helyzetet, mi a valóság. Az USA-ban semmi szándék nincs arra, hogy a WTO-t megreformálják, őket ez nem érdekli. A kínaiak szintén nem nagyon ugrálnak, hogy megreformálják a VTO-t, hiszen bármifajta reform számukra hátrányos lenne. Tehát nekik nem áll érdekükben ez a reform, mi vagyunk az egyetlenek, akiknek érdekében áll ez a reform. Tehát, hogyha a fejeviteli testületnek megtaláljuk a, a funkcionális helyettes szervét, pótló szervét, akkor viszont nincs értelme annak, hogy vonakodó partnerekkel próbáljuk ezeket a darabkákat összerakni újra, és elkezdjük a tárgyalásokat a nulláról. Ez viszont gyakorlatilag azt jelenteni, hogy bebetonozzuk a multilaterális kereskedelmi rendszer egy másik elemének a tönkretételét. Anélkül, hogy ez a szándékunkban állna, de akaratlanul ezt érjük el. És szerintem mondom, ezt a következtetést le kell vonni. Itt két okból is mondom, amit mondok. Az egyik az az, hogy ugye nem tudom, tudomásom szerint nincs egyetlen egy olyan ügy sem, ami miatt ezt a rendeletet most eh, módosítani kellene és lépnünk kellene. Ha jól tudom, akkor az ügyek talán majd 2021 második felében eh, kezdhetnek megjelenni, de az biztos, hogy idén nem. Viszont van egy második dolog, ugye, amiért mondtam, az, amiért mondom mindezt. November első kedjén, ugye, nagyon fontos választások lesznek. Hát nem tudom, hogy mi lesz ennek az eredménye majd. Lehet, hogy megint nem örülünk majd, sokan legalábbis közülünk nem fognak örülni, de hát mindenképpen ugye meg lesz az új elnök, a keddi választások után. Hogyha demokrata elnök csücsül a Fehérházban, akkor én nem adnám fel az összes reményt arra, hogy észszerű, értelmes reformban állapodjak meg velük, mert tudom, hogy a demokrata tábor hajlandó lenne arra, hogy érdemi, észszerű reformot valósítson meg. Hillman kolléga az egyik, és ön is ismeri, és neki van nyomásgyakorlási lehetősége, őt meghallgatják a demokrata pártban. Tehát nem tudom, hogy miért kell ennyire sietnünk, hogy most lépjünk valamit ebben a pillanatban, miközben még mindig lehet remény arra, hogy a választások után meg tudunk állapodni az amerikaiakkal. Tehát, hogyha most bennünket nagyon szorítana az idő, mert muszáj, hogy lépjünk a saját aggájaink miatt, akkor persze másként vélekednék a helyzetről, de nem tűnik úgy, hogy most ott sorakoznának az ügyek. És ugye ön is említette a nagy kereskedelmi blokkot, elnök úr, amely még inkább összezavarhat mindent. Hát, hogyha elfogadnánk az új rendeletet, akkor sem tudnánk alkalmazni ezt az USA-val szemben, mert ezt nem fogadnák el. Ezt egyenesen visszautasítanák, és kereskedelmi háborúba kezdenének, hogyha mi egy ilyen rendelettel próbálnánk velük szembeszállni. Tehát még hogyha a félelmeink meg is valósulnak, be is igazodnak, akkor sem lenne ennek a rendeletnek semmilyen hatása, egy nagy nulla lenne, nem lehetne felhasználni az USA-val szemben. És végül pedig az utolsó dolog, én nem akarok sem Donald Trumpnak, sem az ő támogatóknak a kezébe adóást adni a kampány során. Mert ők azt fogják mondani, hogy az európaiak az oroszokkal és a kínaiakkal fekszenek le, ahelyett, hogy az USA-val tárgyalnának. Így nézne ez ki kívülről a felszínen. Hogyha Kanadáról vagy Norvégiáról lenne szó, hát az mondjuk jó társaság lenne, de most mi egy kategóriába vagyunk, két másik, hogy is mondjam, igen kemény fejű partnerrel. Ez azt jelenteni, hogy lemondunk minden lehetőségről, hogy az USA-val megállapodjunk. Azt is tudom, hogyha persze Trumpot újra választják, akkor ugyanúgy nulla az esélye annak, hogy sikeresek legyünk, mármint hogy amiben reménykedem, azt keresztül vigyek, vigyük. Hát persze akkor meg kell, hogy lépjük majd ezt a lépést, de hát akkor miért kapkodunk, inkább azt mutassuk meg, hogy ezt most nem fogadjuk el, nem ugrunk rögtön bele hanem mindent előkészítünk, és akkor tudják, hogy majd később életbe léptetjük. És akkor most megérkezett a néppárt előadója. Tessék. Köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy az EU-nak továbbra is a multilaterális szabályalapú kereskedelmi rendszert kell támogatnia, és ez azt jelenti, hogy meg kell, hogy védjük a WTO-t, és a WTO reformért kell, hogy sikra szálljunk nem felületes reformért, hanem valódi lényegi reformért. És egyébként a, a VTO vitarendezési pillére ugye nem működik. Én tudom, hogy nincsenek most rendezendő ügyek, és mindent értek, amit Bütikofer úr most elmondott, de mégis úgy gondolom, hogy az EU-nak lépnie kell. Most már állást kell foglalni, határozottan, és fel kell készülni. Ő szerintem ezt persze a megfelelő időben, de a megfelelő alapossággal is kell megtenni, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy minden oldalt meghallgatunk, és minden érvet meghallgatunk. Most egyelőre ennél többet nem tudok mondani, és ahogy a dosszié halad tovább, majd részletesen kielemezzük. Helmut Scholz. Köszönöm, Helmut Scholz. Köszönöm, elnök úr. Bütikofer úr által eh, mondottak közül néhány dologgal együtt tudok, együtt tudok érteni, tehát eh, eh, a többoldalú, a multilaterális kereskedelmi rendszert életben kell tartanunk. Ez az ambíciónk, és nagyon ambiciózusan kell hozzájárulnunk a RTO reformjához is, mert különben nem lesz lehetőségünk arra, hogy egy szabályokon alapuló kereskedelmi rendszert, globális kereskedelmi rendszert tartsunk fenn. Ugyanakkor ez évben később vannak még dátumok, amikre oda kell figyelnünk. Az Amtet 15, a legjobban fejlődött a legfejlettebb országok ülése következik majd be októberben, amikor is a világkereskedelem előtt álló kihívásokkal fognak foglalkozni egy konferencián. És hogyha az tehát nem fogjuk így össze kapcsolni a WTO-val, és az Európai Unió nem tudja pozitív módon stabilizálni ennek révén a globális gazdaságot, mégpedig úgy, hogy az állampolgárok javára folyjon mindez. Persze az miniszterek mindenféle szinten egyetérthetnek mindennel, de hogy az állampolgárok javát is szolgáljuk, hogy bízzanak az állampolgárok a politikusokban az, az nem lenne jó. Tehát az Európai Uniónak itt nagyon nagy felelőssége van, ambiciózusnak és bátraknak kell lennünk. Ugye egy, egy, én kétlem, hogy mindenképpen várnunk kellene az Egyesült Államok beli választások eredményeire, hiszen bárki is fog győzni ott a, a lényeges hozzáállás nem fog érdemben megváltozni. Nagyon fontos, hogy a globális gazdaság kereskedelmi szabályainak változásai, illetve megtárgyalásai ezzel párhuzamosan történjenek, és hogy más fórumon is folyhassanak. Köszönöm. Most a bizottság képviselőjének, Deniszt Redonet úrnak adom meg a szót, nagyon nagy tudású ember. A bizottságban ő tud legtöbbet a WTO-ról. Tessék, uram! Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy hozzá szólhatok én is ehhez az első eszmecseréhez. Először is szeretném elmondani, hogy és hozzátenni az előttem szólók által elmondottakhoz, hogy a bizottsági javas, a bizottsági javaslata nagyon egyszerű céllal született, hogy az Európai Unió meg tudja védeni saját érdekeit egy nagyon specifikus helyzetben, akkor, hogyha a vitarendezési rendszert blokkolják és így egy végrehajtási, bizottsági végrehajtási aktuson keresztül lehet érvényesíteni az érdekeinket. Ennek mindenek az az oka, hogy december óta kézzelfogható tény az, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeket köz, kezelnünk tud, kell tudni, hiszen e- e- bizonyos helyzetekben vannak vitás helyzetek, és képtelenek vagyunk kötelező jellegű határozatot elérni, mivel vannak olyan országok, amelyek blokkolják ezt az eljárást, e, állandóan megkérdőjelezik a tárgyalás, illetve vitarendezés jogosultságát, illetve kihasználják a fellebbezési testület hiányosságait. És azok a tagok, akik ne, nem akarják alávetni magukat az WTO kötelező jellegű szabályainak, sajnos rendelkeznek a lehetőséggel, hogy ezt tényleg meg is tegyék. És így gondoltuk azt, hogy az Európai Uniónak lehetőséget kell teremteni az ilyen helyzetek megoldására. Ahogy a jelentéstevő is elmondta, vannak más nemzetközi vitás, vitarendezés, illetve vitás helyzetek is, amikor blokkolhatják a vitarendezés lehetőségét, például megtagadják a választott bíró kijelölését. És ezek különböznek a, a jelenleg VTO rendszerben folyó vitarendezési helyzetektől, de ezek is megvannak. Tehát a javaslatunk teljes mértékben megfelel a nemzetközi jog által meghatározott ellenintézkedések szabályaival és a VTO szabályainak is megfelelnek, hiszen a vizsgálóbizottsági jelentések több oldalú vizsgálatát követeli. Ezek az igyekezeteink nem fogják semmiképpen helyettesíteni vagy helyettesíteni azokat az egyéb törekvéseket, amelyeket arra nézve teszünk, hogy a WTO vitarendezési rendszerét minél előbb helyreállítsuk és működőképessé tegyük. A végrehajtási rendelet módosítása egyszerűen egy utolsó lehetőséget ad a kezünkbe, akkor, amikor a, a vitarendezési rendszer nem működik tehát ez gyakorlatilag csak egy komponense annak a az ideiglenes megoldásnak, amely lehetősévé teszi azt, hogy harmadik országokkal más csatornákon intézzük el a vitarendezést, illetve nemzetközi jogok, jognak megfelelve a saját érdekeinket megvédjük. Tehát most nem akarunk új eszközöket teremteni a végrehajtási rendeleten belül, illetve az a többoldalú ideiglenes megállapodás, amely, amelyet a többi VTO országgal most építgetünk, szintén nem helyettesíti majd a WTO reformját. És természetesen, ha szükséges a reform, akkor minden WTO tagnak részt kell ebben venni, és Hogan úr is aláhúzta azt ennek fontosságát. Tehát én úgy gondolom, hogy az, az eszközök széles körén körének segítségével kell dolgoznunk azon, hogy mindezek megvalósuljanak, és ez a javaslat, ami most önök előtt van, minden, mindennek a széleskörű törekvésnek csak egy része a VTO reformján belül. Elnök, köszönöm szépen. Mari, megjegyzések? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az összes kollégának a hozzászólást, és köszönöm a bizottságnak is azt, amit hozzáadott ehhez a vitához. Egyértelmű a hozzászólásokból, hogy a multilaterális rendszert mindannyian támogatjuk. Próbálok az összes árnyék előadóval majd egyeztetni. Ezután pedig majd egy új egyeztetést tartunk az Intában áprilisban ahol be fogjuk mutatni a tervünket. Azt gondolom, hogy sikerült előre lépnünk, kialakítani egy európai helyet a multilaterális keretben. Um. Tökéletes, köszönöm. A jelentés április 21-én fog elkészülni, akkor megint lesz egy eszmecsere. Ezzel akkor le is zárhatjuk a 16. napi rendi pontot, és mielőtt a 17-est elkezdjük, Szeretném üdvözölni Volbánd svéd képviselő Göteborgi csoportját, a Volvo városából érkezett egy svéd látogatói csoport. Szeretettel üdvözlöm Önöket! Tizenhetedik pont következik, amelynek talán van is némi közel Göteborghoz és a Volvohoz, ugyanis az acélipar helyzetéről, illetve az ezzel kapcsolatos védzáradékokról szól. Megint csak azért, mert az Atlanti óceán másik partján lakó partnereink most már nem csak az acélra, hanem bizonyos acéltermékekre is vámokat vetettek ki és mivel az acéliparban, különösen Kínában, de más országokban is túlkapacitást tapasztalható, Európát elöntötte a más országokból érkező acél. A bizottság tehát védzáradékokat alakított ki ezekkel a problémákkal kapcsolatban, és ezt 2019-ben módosította, de miután meg vagyunk győződve arról, hogy ezeket újra felül kell vizsgálni, illetve az ezzel kapcsolatos szabályokat, ugyanis a helyzet 2019 második felében drámai módon változott. Ugye 2019 elején átlagosan 465 ezer tonnányi importot tapasztaltunk havonta, acél importot, viszont az év második felében ez többé-kevésbé megháromszorozódott, tehát 1,2 millió tonnányi acél érkezett az Európai Unióba havonta. Ezért nagyon fontos, hogy újra felülvizsgáljuk az említett védzáradékokat, különösen azért, hogy európai szinten reagáljunk, de azért is, hogy a védintézkedéseket a globális túltermelés, túlkapacitás megelőzésére is ki tudjuk használni. Úgyhogy tényleg nagyon nagy probléma, különösen Kína miatt, de Törökországból is nagyon sok a cél érkezik, és ezért nekünk is foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, nem csak az USA-nak. Ezért először is megadnám a bizottságnak a lehetőséget arra, hogy vázolják föl a ezzel kapcsolatos véleményüket. Leopoldo Rubinácsi úrnak fogom most megadni a szót. Tessék, Leopoldo. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. Egy kis prezentációt fogok tartani, és akkor ezek közül talán néhány dolog megmarad majd a jövőre nézve is. Először is ezeknek az intézkedéseknek a hátterét szeretném felvázolni, bár elnök úr is ezt eléggé kiválóan megtette. Tehát Mindezt az a strukturális egyensúlyhiány, illetve a kapacitás egyensúlyának megdőlése okozta az acéliparban. Nagyon sok kereskedelmi partnerünk ezen, ez ellen intézkedéseket hozott, és ugye az Egyesült Államok vezetett be 2018 márciusában 25%-os vámot az acéltermékekre és 10%-osat az alumínium termékekre, és mivel a az import megháromszorozódott 19-ben, ezért egy védintézkedési vizsgálatot indított a bizottság saját kezdeményezésére, mert úgy gondolták, hogy elég bizonyíték van arra, hogy az import növekszik, és az USA intézkedései európai érdekeit súlyosan fenyegetik. És a bizottság ezért a, a, hamarabb intézkedett, mint hogy az európai acélipar maga is úgy gondolta volna, hogy vészhelyzet van. Ezért nagyon gyorsan ideiglenes intézkedéseket hoztunk 2018. júliusában, aztán további intézkedéseket tavaly februárjában, tehát minden az európai gazdasági terület, illetve Dél-Afrika kivételével minden más országról származó acéltermékre kivetettük ezeket az intézkedéseket. 26 különböző termékkategóriáról van szó, ugyan azokról egyébként, amelyekre az Egyesült Államok kivetette a vámokat, és ezek a kategóriák a melegen hengerelt ö, ö, ö, csövektől kezdve mindenféle más acéltermékre vonatkoznak. Azért tettük mindezt, mert egyrészt szerettük volna kiegyensúlyozni a kereskedelmi torzításokat az e- acéliparban, másrészt pedig szerettük volna, hogyha az európai acélipar által további, által ellátott további iparágak helyzete sem rendülne meg valóban nagyon nagy, nagy sokat változik a helyzet, és ezért éves felülvizsgálatot rendeltünk el. Kvótákat vezettünk be, a progresszív liberalizáció mm, ütemét 5%-ban állítottuk, állapítottuk meg. A hagyományos exportőrök, akik az összes import több mint 5%-át hozzák be, országspecifikus kvótákat kaptak, és a kvótákat a vérintézkedések bevezetése ja, dátumától kezdve számítják, tehát áprilistól júniusig. A melegen hengerelt lemezekre mint első kategóriára is védintézkedéseket vezettünk be, illetve különböző dömping ellenes gondolatokat is ide vettünk. Úgy gondoltuk, hogy csak egy globális kóta bevezetése a legmegfelelőbb választás. Amit itt látunk, az azt, azt mutatja, hogy az import fejlődése, hogy alakult a védintézkedések előtt, és a piros pedig a 2015 és 17 közötti átlagot mutatja, a kvóták szintjére alapozva azt látjuk, hogy a körülbelül a 16-os importnak felel meg, amikor még mindig jereséges volt az európai acélipar. Amikor az első felülvizsgálatot elvégeztük 2019 májusában, tehát a intézkedések után két hónappal, akkor láttuk, hogy jól működnek, de még mindig szükségesek a kiigazítások, és akkor 5-ről 3 százalékra csökkentettük a liberalizáció ütemét, egy 30 százalékos plafont állapítottunk meg az első kategóriában, és a két másik intézkedést is tettünk. E, most ez a táblázat az első kategóriában mutatja az import megoszlását. Látjuk, hogy a Kínából, Brazíliából, Orsz- Oroszországból érkező mennyiségek csökkentek, mert ott a dömpingellenes intézkedések működtek, és így Törökország volt az, ahol a hagyományos számok, importszámok megduplázódtak és ezért vezettük be azt a plafont, amelynek eredményeképpen az elérhető kvótának csak a 30%-át tudta behozni bármelyik ország. Ez pedig azt mutatja, hogy országspecifikus kóták alapján tudnak exportálni az országok, és mondjuk, hogyha egy hagyományos ellátót veszünk, be, be, veszünk, mint Belarus, akkor azt látjuk, hogy az export csökken, de hogyha nézzük a négyest, amikor látjuk, hogy az ország kihasználta az ország specifikus kótáját, akkor a felmaradó kvótát is elkezdheti használni, és Törökország esetét láthatjuk, ami azt mutatja, hogy egy bizonyos mennyiség elérése után teljes mértékben megszűnik az exportálás lehetősége. Itt a, az importok csökkenését láthatjuk, 4,5 millióna millió tonnával csökkentek 19-re, egy olyan szintre estek le a 33,3 millió tonnányi szintre, amely már nem minősül ö, ö, hátrányosnak. Tehát az intézkedések valóban megakadályozták az acél korlátlan beállalását. Itt a ö, sárga vonalak jelentik a 2019-es importot, a, ezek a 18-as szint alatt maradnak mindenképpen, sőt néhány esetben a 17-es szint alá estek. És az összes import csökkentése mellett még azt is láttuk, hogy voltak, volt körülbelül 3 milliónyi tonna, amelyet nem használtak ki a kvótákon belül, tehát semmiképpen nem lépett fel célhiány Európában. A második felülvizsgálatot február 14-én múlt pénteken végeztük el. Ez nem akarta megkérdőjelezni a védintézkedéseket, csak meg akarta tekinteni, hogy van-e helye további javításoknak a következő lépések láthatók, amelyeket a bizottság minél előbb szeretne végezni, de legalábbis június 30-áig, bár ez hosszú időnek tűnik, de hogyha belegondolunk, hogy az eljárásokat milyen sokáig, illetve sokáig tart elvégezni, elvégezni, hát csak két hét marad arra, hogy mindezeket kidolgozzuk. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, és szeretettel várom a kést kérdéseket. Ott, um, Joachim Schuster. Köszönjük, Joachim Schuster. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne hiszen ugye az acélipar fejlődése szempontjából ez nagyon fontos. Hogy számolták ki azt, hogy egyáltalán válság van az acéliparban? Ugyan az acéltermelés visszaesik, de az import emelkedik, tehát az, az itthoni acéltermelőipar természetesen nyomás alatt van, de egyáltalán hogy, hogy számolják ki, illetve milyen alapokon jelentjük ezt ki, hogy Európában válság van, hiszen nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, amikor az acélipar helyzetével foglalkozunk. Elnök, köszönöm szépen, Kánász úr. Köszönöm, elnök úr. Egy jelentős változást láthattunk a körülményekben a legutóbbi felülvizsgálat óta 2019-ben. Akkor még az Európai Unióban a gyártóipar csökkent 2018-hoz képest, főleg az autószektorban, ahol mintegy 7%-kal csökkent a termelés. Az egész világon jellemző ez, recesszió van, fölösleges kapacitások vannak mindenhol a világon, illetve folyamatosan csökken a kereslet, de ennek ellenére még mindig túltermelés van. A termelők több millió tonna áruval állnak ott. De továbbra is nagyon magas az import szintje. Az importkvóták 2019-ben tovább csökkentek, a nem felhasznált kvóták pedig olyan helyzetbe kerültek, hogy még mindig túl magasak voltak. A fel nem használt kvóták automatikus megoldása vagy a kvóták 20%-os csökkentése segített volna a piacon. Ez az első dolog, amit mondani szeretnék. A másik, pedig, hogy 2019. februárjában egy 5%-os növekedés történt, legalábbis ezt vetítették előre, de ez nem történt meg. Ehhez e, ehelyett a bizottságnak a valódi kereslethez kellene igazítani a kvótákat. Köszönöm. Emmanuel Morel. Ugyanazt a kérdést szeretném feltenni, mint amit az előttem lévő, úgyhogy ezt most nem mondom el még egyszer. Um, Mr. Sassini. Sassini úr. Salini. Salini vagyok. Köszönöm szépen. Sí, jó, credo che le osservazioni... Én is azt gondolom, hogy kollégám észrevételei nagyon is helyén valóak. Én abból indulnék ki, hogy eléggé csodálkozom. Ugye ahhoz, hogy a védelmi intézkedések a várt eredményeket meghozzák, az kell, hogy megfelelően legyenek ezek kiszámítva, tehát nem a tonna korlátozásában, plafon értékében, hanem a piaci részesedés arányában. Hogyha nem tévedek, akkor a bizottság is kommunikálta, hogy ez egy érdekes kritérium lenne, de a WTO szintjén ez nem elfogadott. Hát szerintem ez elég érdekes jogi helyzet. Úgy gondolom, hogy nem így van, de hát mindegy, ebben nem értünk egyet. A tény az az marad, hogy ezen intézkedéseknek az a képessége, hogy korlátozzuk a károkat, hiányosra, hiányos, és ezért úgy gondolom, hogy jogosak azok az aggályok, amelyeket több felől is hallottunk. Ugye hát nyilván nem lehet mindent a kvótákból, a fel nem használt részeket áttoligálni a következő trimeszterekbe újra és újra. Valami fajta átfogó csökkentésre van szükség a kvóták esetében, ugye a legnagyobb országoknál, akik ugye az acélpiacon aktívak, Kína, Törökország, tehát először is csökkenteni kell azt a lehetőséget, hogy a maradék kvótát felhasználhassák, de a nemzeti kvótákat is csökkenteni kell. Ez az egyetlen elem, ami lehetővé teszi szerintem egy válságban lévő piac, mint például az európai számára, hogy ne veszítsen ekkorát az értékláncban ugye, mert aztán később a gyártás meg a felhasználás is megszenvedi az egészet. Nagyon szorít az idő, tehát ugye rövid az idő, ami rendelkezésünkre áll, de ezen kritériumok azért megvannak, egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Yeah. Thanks a lot. Köszönjük szépen. Helmut Scholz. Danke, Vorsitzender, ich danke auch. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottság előadását. Úgy gondolom, hogy a védintézkedések kigazításának szükségesen megkérdőjelezhető. Ezt a két szempontot még nem vitattuk meg, meg kellő mélységgel. Én úgy gondolom, hogy a kvóták mennyisége, nek szabályozása kockázatos, mert Természetesen egy konjunktúra helyzetben jó, hogyha egy védtelen helyzetben az európai acélipart meg kell védeni mindenféle kvóták segítségével, tehát a felső határokat át kell gondolnunk. A második, tehát az, az első a plafon bevezetése az rendben volt, és a 30%-os felső határa kellene koncentrálnunk minden országra vonatkozóan, de talán az egész mechanizmust át kellene újra gondolnunk, tehát, hogy a következő időben a piac részesedéseket is figyelembe vesszük, hogy egy folyamatosabb mechanizmust tudjunk bevezetni. A második dolog, amit még nem néztünk meg, a szénelszivárgás kérdése, tehát, hogy a, az európai acélipar, vagy a német, például a német acélipar átállása a széndiokszid kibocsátás csökkenés szempontjából hogy néz ki? Hiszen ezt az átállást mindig WTO kompatibilis módon kell végrehajtanunk. Van-e e, egy olyan határ, amely ennek a költségeit határozza meg? és hogy ez összefügge valahogy, illetve részét képezie valamilyen módon a kvóta szabályozásnak. Tehát olyan ösztönzőket kell megalkotnunk, hogy a nemzetközi szinten az acél és az alumíniumipar átállása is kicsit felgyorsuljon, hogy a, hogy minden WTO országban kényszerülve érezzék magukat arra, hogy átálljanak, és hogy ezzel egyenlő esélyek alakuljanak ki. Mert szeretném tehát megkérdezni a bizottságot, hogy ezeken elgondolkozott-e. Bütikofer úr. Köszönöm, elnök úr. Én nem vagyok túl nagy acél szakértő, ezért egyszerűen fogok fogalmazni. Az, hogy szüksége a védintéz, további védintézkedése az acéliparnak, én ezt nem tudom eldönteni, hanem szakértőknek kell ezt elmondani. Az Eurofer javaslatai elkészültek, és ezért el kell fogadnunk ezeket, és egyébként a Helmut Scholz által mondottakat támogatom, tehát a 30%-os felső határ megtartását. Egyébként úgy gondolom, a bizottságot meg kellene kérnünk arra, hogy pontosabban mondja, mondja el azt, hogy az mindenki által kívánt acélipari átállás az alacsonyabb szén kibocsátás felé, a zöld, zöldebb működés felé, vajon itt szempontként figyelembe került-e az intézkedések a kigondolása során? Remélem, hogy a bizottság meghallgatott minket, hiszen nem biztos, hogy e, e, egészen evidens, hogy ezt megtették, de át kell gondolnunk még egyszer, hiszen ezt az átállást nem tolhatjuk el addigra, amíg a piaci helyzet majd megjavul. Köszönöm szépen. Ezek komoly kérdések. Azt gondolom, hogy az elmúlt évben az acélipar termelése 8 millió tonnával csökkent, és kb. 15 ezer munkahelyet veszítettünk el. Tehát ez egy komoly kérdés. Természetesen ez kapcsolódik az átalakulási folyamathoz is. Tehát Leopoldo, a kollégáktól érkezett néhány kérdés, illetve talán mondhatnál néhány szót a globális helyzetről és a piac helyzetéről. Köszönöm szépen, köszönöm az elhangzottakat. Közvetlenül tudok válaszolni a kérdésükre. Még mindig eléggé negatív a helyzet, nagyon sok felesleges kapacitás van az acél ágazatban, illetve egyes kereskedelmi partnereink még mindig olyan gyakorlatokat folytatnak, amelyek torzítják a piacot, különösen gondolok itt az állami támogatásokra. Tehát mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fejlesszük az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat. Nagy figyelmet fordítunk ezekre az elemekre. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a az ipari helyzet még mindig eh, nagyon torz. Európában a kereskedelemvédelmi intézkedések eh, védik az acélpiacot. A védintézkedéseken kívül az európai acélipart 25 eh, antidömping vagy támogatás ellenes intézkedés védi. Ez egy rekordérték, nagyon gyorsan reagáltak mindig, amikor panasz érkezett importdömpingről, vagy pedig támogatásról. Van jelenleg is néhány vizsgálat, amelyik folyamatban van. Biztos vagyok benne, hogy amikor az európai ipar azt látja, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat sérti a piacot, akkor mindenképpen panaszt fognak tenni. A védintézkedések felülvizsgálata megtörtént. Számos kérés és javaslat érkezett a tisztelt képviselőktől is. Szeretnék világosan fogalmazni arról, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Egy védintézkedést nem lehet arra használni, hogy a belső kereslet csökkentését megoldjuk. Ez csak olyan helyzeteket tud megoldani, amikor a hirtelen beáramló import eltorzítja a piacot. Ugyanez érvényes a széndiokszid szivárgásra, ugyanezeket az elveket kell alkalmazni. A védintézkedések ugyanakkor alkalmasak arra, hogy biztosítsák, hogy az import szintje ne érje el a káros szintet. Ami tehát a kvóta átvitel kérdését illeti, a 30%-os szint csökkentését, illetve azt a lehetőséget, hogy az exportőrök felhasználhassák a megmaradt kvótát, mindez része annak, ami a felülvizsgálat keretében lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy az érdekelt felek képviselni fogják ezt az álláspontjukat felénk. Azt viszont nem tudjuk megtenni, hogy csökkentjük a kvóták szintjét a 2015-2017-es történelmi szint alá, illetve szintén nem tehetjük meg azt, hogy a progresszív liberalizáció semmilyen eleme ne jelenjen meg. Ez két VTO követelmény, de ettől eltekintve számos lehetőségünk van, amit megtehetünk. Megnyugtathatok mindenkit afelől, hogy ezek a védintézkedések működnek. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönjük szépen. Van-e bárkinek más kérdése? Úgy látom, nincs. Elnézést, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, csak annyit mondanáik, hogy ami hogy nekem úgy tűnik, hogy hát elég világosak a, a reagálási lehetőségek, a válaszok, és ezeknek a köre véges hogyha mi vagyunk az egyedüli megkövetelői a szigorú követelményeknek a WTO-ban. Nem tudom, hogy nem kellene-e valami belső eszmecserét folytatni arról, hogy mi lesz az európai ipar jövőjével, mert hogyha részletesen kell mm, értelmezni a VTO szabályait és ezeknek a nehézségeit, illetve kiskapuit, hát akkor mehetünk egy egyetemre és vitázhatunk ott. Viszont hogyha az iparról van szó, az európai iparról, ennek a megvédéséről, az ipari erőnkről, akkor azért mégiscsak sokkal pragmatikusabban kellene eljárnunk. Kanyasz úr, köszönöm elnök úr. Persze, hogy a válaszok eh, nagyon formálisak, de a probléma az, hogy nagyon rossz eh, a helyzet. 15 ezer álláshely megszűnt. Igen, hát ez így van. Mi betöltöttük a, a követelményünket, teljesítettük, mások pedig nem piasztorzító gyakorlatok, hát ezt már tudjuk, és tudjuk, hogy melyik országok folytatják ezeket, és tudjuk azt is, hogy ez mit jelent a mi országainkra, ennek milyen hatása van a mi termelőinkre és a mi munkavállalóinkra. Ez nem újdonság. Tegnap egy másik hasonló vitát folytattunk, egy igazságos játéktér, egyenlő feltételek. Tehát ez egy olyan divatos szó, ez része a szókincsünknek, tehát egyenlő feltételek. Ki kell egyensúlyozni a játékszabályokat. Egyensúlyt kell teremteni a játékszabályokban. Ha ezt nem tesszük meg, ha ezt nem követeljük meg, akkor olyan problémába futunk, hogy elveszítjük a munkahelyeket, elveszítjük az iparunkat, ezzel csapdába esünk. Ezek az országok eltorzítják a piacot. Ezek nem számok, nem statisztikák, nem elemek, nem grafikonok, ezek emberek, akik elveszítik a munkájukat, ezzel pedig az iparunk a versenyképességéből veszít. Igazságos szabályokra van szükség, de ezeknek mindenkire vonatkozniuk kell. Ha vannak olyan szereplők, akik szisztematikusan nem tartják be ezeket a szabályokat, az egész világon ők pedig azt mondják, hogy közben teljesítik ezeket a szabályokat, akkor egyértelműen fel kellene lépnünk velük szemben. Köszönjük szépen, Joachim Schuster! Rövid megjegyzésem lenne. Nem valami célszerű, hogy a partnereinket a, a, a, úgy, úgy te, úgy, úgy tekintjük, hogy közben nem figyelünk oda a kínálatra és a keresletre, hiszen akkor tönkretesszük a kereskedelmi egyensúlyt. Tehát kereskedelmi politikai szempontból nagyon problematikus, hogy azért hogy, hogy azért próbál megerősíteni egy konkrét iparágot, mert úgy gondolja, hogy az, tehát azt, azt figyeli, hogy az import mennyisége mennyi, és nem azt figyeli, hogy a kereslet mennyisége hogy alakult. Ezért úgy gondolom, hogy e, ezt a helytelen hozzáállást most már meg kellene változtatni. Helmut Scholz nagyon rövid megjegyzése a két utolsó hozzászólásra. Én úgy gondolom, hogy nagyon világos, hogy mi vezet minket. Itt nem csak arról van szó, hogy az európai acélipari munkahelyekre vigyáznunk kell, hanem meg kell nézni az egész globális kihívást, és hogy a kereslet-kínálat kérdését is ide be kell hozni. Ezért ugye megint az acél fórumhoz térnék vissza, hogyha ők nem, nem, nem működnek, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy megint működhessenek, és a WTO keretei közé visszatérjenek, és a miniszterek segítségével el kell érni, hogy ezt a kérdést megoldják. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy nagyon rövid hozzászólás. A bizottság képviselőjét szeretném kérdezni, hogyha odafigyelt, akkor láthatta, hogy a vita csak akkor kezdődött, amikor hivatalosan le kellett volna zárulnia. Tehát néhány évvel ezelőtt az ön válasza, az teljesen jó lett volna, látunk egy szép prezentációt, ott vannak a szabályok, és ezeket alkalmazni kell. Én eh, Romániából jöttem, mi megfizettük az uniós csatlakozás eh, árát a saját eh, acéliparunkkal, más iparágakban is, de főleg az acéliparban ennek voltak következményei szociális szinten is, de az ezekért való felelősség politikai jellegű, azt gondolom, hogy most változtatni kell. Mm, a Green Deal, a WTO szabályok, úgy tűnik, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ezeket betartjuk. A következő vita majd megmutatja nekünk ezt. Azt gondolom, hogy itt máshogyan kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Én teljesen támogatom ezt. Szót kért a VTO-s vendégünk Franciaországból, azt gondolom. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, egy kicsit későn érkeztem. Szeretnék mondani valamit, de lehet, hogy ez már kicsit későn érkezik. Azt gondolom, hogy amikor az országok nem tartják be a WTO szabályait, akkor egy reakciós problémával szembesülünk. Például a Google-t elítélték a platformokkal kapcsolatban, de ez a határozat csak évekkel később született meg. Azt gondolom, hogy a konzervatív jellegű intézkedések elfogadása az lehetővé tenné, hogy az ilyen típusú egyeztetést hangsúlyosabbá tegyük. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak országok, amelyek átviszik a termelésüket máshova. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen megőrző jellegű intézkedésekkel jobbá tudnánk tenni a nemzetközi kereskedelmet. Leopoldo? Köszönöm szépen. Mit is mondhatnék? Először is szeretném világosan elmondani ezt a két dolgot. Először is a hozzászólások, ezeket tudomásul vettük. A második pedig az, hogy elmondtam, hogy a legtöbb téma, amelyet a tisztelt képviselők felhoztak a lehetséges javításokkal kapcsolatban, azok mind lehetségesek, csak egy vizsgálatra van hozzájuk szükség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Schuster úrnak teljesen igaza van. Van egy kapcsolat a között, hogy mi történik a belső piacon, illetve hogy mi történik az importtal. Ez pedig azt jelenti, hogy a válasznak is többszintűnek kell lennie. Nem tehetjük mindenünket fel ezekre a védintézkedésekre, szükség van más intézkedésekre is. A védintézkedés ugyanis a jellegénél fogva egy ideglenes eszköz, ez csak az import szintje alapján tud működni. számos más tényezőt is meg kell vizsgálni. A bizottság eh, dolgozik például az ipari stratégián. Az én szándékom tehát egyáltalán nem az volt, hogy formálisan válaszoljak. Próbáltam ehelyett a lehető legvilágosabban fogalmazni azt illetően, hogy mi lehetséges, és mi nem lehetséges. Minden eszközünket be kell majd vetnünk, ezt nem, nem mondtam, hogy más intézkedést ne lehetne alkalmazni. Először is 15 nap múlva a védintézkedések felülvizsgálata megtörténik. Én meg vagyok győződve arról, hogy folytatni fogjuk az egyeztetést az európai acélipar támogatásáról, a digitalizáció, illetve a széndiokszidmentes acéltermelésre való átállás, ez is fontos, mert az acélipar Európában az egész értékláncban nagyon fontos szerepet tölt be, tehát ki kell tartanunk a párbeszéd mellett. Köszönöm szépen Leopoldónak, és köszönöm a képviselőknek is. Most a 18-as napi rendi ponttal folytatjuk, Megkérem eh, Szon urat, hogy csatlakozzon hozzám. So, um, now we come to a uh, set. Jó, akkor most egy sor napirendi pont következik, amelyek mind a VTO-val kapcsolatosak, de nyilván két korábbi napirendi pontunkban is nagyon fontos szerepet játszott a VTO, úgyhogy a VTO a mai napirend nagyon sok pontjával munkánkhoz kapcsolódik, és egyébként a szakbizottságunk munkájához is igen elősen kapcsolódik, és saját érdekünkben áll, hogy a szabályokon alapuló kereskedelmi rendszerhez ragaszkodjunk, bár nem mindig könnyű ez. Szeretnénk mindenképpen javítani a VTO által birtokolt lehetőségeket. A parlament, eh, parlamenti konferencia, eh, WTO parlamenti konferenciájának eh, kormányzó bizottsága itt Brüsszelben ülésezik, és ezért most vendégeink, illetve néhány tagjuk jelen van most itt az ülésünkön is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, különböző országokból, Brazília, India, Kazaksztán, Szenegál és más országokból érkeztek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az Európai Parlament Kereskedelmi Szakbizottságában. ...2002 óta folyik az a szokás, illetve létezik az a szokás, hogy az nemzetközi, az a parlament közi Unió és a parlament, illetve a WTO parlamenti konferenci, parlamentáris konferenciájának vezető irányító bizottsága tárgyal az INTA bizottsággal, különösen a konferencia előkészítése során. Ugye most júniusban Kazaksztán Nurszultánban lesz a következő konferenciájuk. Jó hagyománynak mondható az, hogy két társelnök vezeti le a konferenciát, és az én társelnököm most itt ül mellettem, dr. Fadli Zon, aki az indonéziai parlament képviselője. Most meg fogom neki adni a szót, kérem, hogy tartsa meg a beszédét. Thank you very much, Mr. Lange. Uh, first of all, uh, this is an honor. Köszönöm szépen, Lange úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. A Parlamenti Unió elnökségének a képviseletében nagyon fontos témát vitatunk meg. Kazaksztán számára ugye most zajlanak az előkészületek a, parlamenti, a VTO parlamenti konferencia megszervezésére, és egyre közeledik a dátum. A Steering Committee delegációja nyilván az előkészületekről, illetve a, az érdemi szerepéről is fog beszélni a WTO-nak. És ezt talán a délután folyamán szeretnénk megvitatni. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek azért, hogy otthont ad ennek a találkozónak. Tehát akkor ebéd után zajlik majd ebben a témában az eszmecsere, és most csak ennyit mondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm Zon úrnak, hogy eljött, és tájékoztatott bennünket. Az irányító bizottság munkája tehát akkor délután kezdődik. Van a Nurszultánban rendezendő konferencia napirendjén egy fontos pont, ez pedig a VTO reformja, ami, ami napi rendünkön is szerepel, a WTO tagállamai is megvitatják, és ezért külön örömömre szolgál, hogy Stephen de Boer Kanadából itt van körünkben. Ő ugye a Kanada WTO-hoz delegált nagykövete. Kanada tagja az Ottawa csoportnak. Az Ottawa csoport a WTO-n belüli országok csoportja, egy kisebb létszámú országcsoport, ők a WTO reformon dolgoznak, illetve azon, hogy ez napirendre kerüljön. És szerintem az úgynevezett Ottava csoport majd részt vesz itt az üléseken is, az Európai Unió tagállamai közül is vannak ennek tagjai, és mások is. Ugye három alkalommal találkozik ez a formáció, legutóbb januárban Davosban tartottak ülést. Ugye a WTO reform általános kérdése mellett a vitarendezési rendszerről, ennek reformjáról és a fellebezési testületről is beszélnek, de egyéb pontok is napirendre kerülnek, ugye a WTO szabálykönyvébe bekerülő új szabályokról, és így tovább. Tehát ezért szolgál külön örömre, örömömre, hogy Stefan de Boer itt van körünkben, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, és jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket! Nagy, nagyon jó lehetősége számunkra, hogy beszélhetünk most a reformról, a lehetőségekről és a kanadai álláspontot bemutathatom önöknek egy fontos prioritással. Hadd kezdjem annak ellenére, amit hallottak, azért a VTO nem az összeomlás szélén áll. Zajlanak a tárgyalások, a bizottságok továbbra is üléseznek, a témákat megvitatják, van előrehaladás, és még a viták is megjelennek, hogy rendezést, rendezésre kerüljenek. Majd egy perc múlva rátélek a problémákra, nehézségekre, de azért azt ismerjük el, hogy ez a szervezet továbbra is működik, és hozzáadott értéket jelent. El kell oszlatni azt a mítoszt is, hogy az USA hátat fordított a WTO-nak. Az igaz, hogy az USA más megközelítést alkalmaz most már a WTO-n belüli magatartásában, tehát a hagyományos magatartásához képest most már sokkal agresszívabb egy picit a WTO-n belül, de nagyon aktív a szervezet munkájában. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi helyzet, amelyben a WTO ugye most van, nem hibája bármelyik tagnak, vagy a lépéseinek az eredménye, mindannyian közösen vagyunk ezért felelősek, és Éppen ezért csak kollektív fellépéssel tudunk érdemi eredményt elérni, és ez a kihívás. Véleményem szerint nyugodtan mondhatjuk, hogy egyhangúan egyetért mindenki abban, hogy a vto t meg kell reformálni ahhoz, hogy továbbra is szolgálni tudja a feladatát a 21. században, is releváns szerv maradjon. A kihívás ugye az, hogy kollektíve meg kell állapodnunk, arról, hogy milyen célt is akarunk pontosan elérni, és ezt hogyan tegyük, de ez egyelőre még nem kézzelfogható. Ipari támogatások, fejlődő országok kezelése, és így tovább, ezek a témák nagyon összetettek. Nehéz és időigényes lesz előrelépni ezeken a területeken, és valószínűleg csak fokozatosan lehet majd haladni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy csak áldogálunk és várjuk, hogy valami történjen. Jó példa egyébként erre a fejlebezési testület. Kanada elkötelezte magát amellett, hogy az összes taggal együtt működik, hogy megoldást találjunk, és egyáltalán nem üldögélünk hátratett kézzel, meg akarjuk védeni az érdekeinket. Ugye tudják, hogy tavaly ősszel egy ideiglenes megoldást vezettünk be, és most az EU-val és 15 más taggal együtt azon dolgozunk, hogy egy ilyen több oldalú ideiglenes vitarendezési mechanizmus hozzunk létre, hogy megőrizzük ezt a két szakaszos vitarendezési lehetőséget egészen addig, amíg ugye ez a testület nem lesz működőképes újra. Hát aki abban reménykedett, hogy gyors megoldást találunk, ugye az be kell, hogy lássa, hogy ez nem működik, és mindannyiunknak további erőfeszítést kell tenni ennek érdekében. Kanada továbbra is készen áll arra, hogy megoldást találjunk, viszont azt is el kell ismerni, hogy az MC12 általi megoldás nem reális megoldás. Tehát ne legyenek irreális várakozásaink azzal kapcsolatban, hogy mi lehetséges az elkövetkezendő 12. miniszteri konferencián. Ez jó lehetőség lesz persze arra, hogy a miniszterek összeüljenek, felmérjék a helyzetet, és elkezdjék a WTO reform felé vezető utat meghatározni. Önök is tudják, elnök úr is hivatkozott erre, hogy a, kanad, hogy a kanadai fél az ottavai csoport vezetésével ugye a reformok megvalósításában is aktív szerepet játszik, és nagyon örülünk az EU aktív szereplésének és összes erőfeszítésének ebben a csoportban. Nem az a célunk, hogy a VTO reformmal kapcsolatban lefektessük a gondolatokat, célokat, inkább a hasonlóan gondolkodó VTO tagok fórumává szeretnénk válni, ahol eszmét lehet cserélni a reformokról és arról, hogy hogyan tudjuk ezeket segíteni. És ezért hívtunk meg mindenkit, akinek javaslatai vannak, hogy jöjjön el, tegye fel a kérdéseit, ossza meg velünk a véleményét, és szerintünk az Ottava csoport eszmecseréi hozzáadott értéket jelentenek a WTO reformhoz, és ezért továbbra is folytatni kívánjunk az erőfeszítéseket. A miniszterek március közepén találkoznak majd ott továbban, és arról beszélnek, hogy hogyan járulhatunk hozzá a 12. miniszteri konferencián a reformhoz, illetve hogy az üzleti ágazatot hogyan lehet jobban bevonni a munkánkba de azért fogalmazunk világosan, nincsenek illúzióink afelől, hogy ez a 12. miniszteri konferencia, az MC12 áttörést jelent majd, de azt sem szabad mondani, hogy semmit sem fogunk elérni semmi sem történik majd, épp ellenkezőleg optimisták vagyunk a tekintetben, hogy több téren is majd jelentős előrelépést tudnak elérni a miniszterek, és hogy a közvéleményt, a közvéleménynek bemutatjuk, hogy a WTO igenis releváns a XXI. században. A káros halászati támogatások terén kívánunk lépni, hogy megőrizhessük a halálományokat a jövőbeni generációk számára. Tehát ezen a konferencián, hogyha sikerül ezt elérni, akkor a hitelességet is erősíti ez, tehát a WTO valóban hiteles 21. századi testületként jelenik meg. Szerintünk itt lehetőség nyílik arra, hogy az elkereskedelmi közös kezdeményezésről is előre lépjünk, illetve a belső szabályozás témájában is, és Kanada reméli azt is, hogy a mikro, a kis és középvállalkozások területén is sikerül előrelépni, ugyanúgy, mint a befektetés könnyítő kezdeményezések témájában. A hasonló gondolkozású partnerekkel majd a mezőgazdasági nemzeti támogatások témáját is megvitatjuk, és Kanada és az EU együttműködik a 12. konferencián remélhetőleg a kereskedelem és környezetvédelmi fenntarthatóság témájában sikerül majd miniszteri nyilatkozatot közzétenni. Ennél aktuálisabb téma azt hiszem nincs most a történelemben. A partnereinkkel azon is dolgozunk, hogy ugródeszkaként használjuk ezt a konferenciát, és újabb lépéseket tudjunk ezzel elérni, kereskedelem, gazdasági lendületvétel. Az igaz, hogy ahogy már mondtam, ez nem lesz áttörés, ez a 12. miniszteri konferencia, de azért távol állunk attól, hogy semmi se történjen alatta. Több különböző konfiguráció is létezik, ahol meg lehet védeni a WTO-t és a multilaterális kereskedelmi rendszert, és az, hogy 21. a 21. század követelményeihez alakítsuk a WTO-t hosszú távú cél, Viszont, ha elkötelezzük magunkat és együtt dolgozunk, akkor ezt meg tudjuk valósítani. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és örömmel várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Hát akkor, ha úgy lát, jól nézem, akkor optimista úgy látja, hogy félig tele a pohár, és nem pedig úgy, hogy félig üres. Sven Simon kollégánknak adom meg a szót, ő a mi kis csoportunknak a társelnöke, aki a, ugye a steering bizottságban részt vesz, az irányító bizottságban részt vesz. Köszönöm szépen, hát ugye ahogy azt mondta, hogy egy Kanada vezető szerepet vállal, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy tudna egy picit pontosabban szólni. Hogyan lehet a vitarendezési mechanizmus problémáját megoldani, a fellebbviteli testület problémáját? Ő ugye mindig azt mondja, hogy a 21. század hoz alakítsuk a VTO-t, talán akkor részletesebb válaszokat is tud adni az USA kritikái mellett, mint amiket ugye, amikről beszámolt. Köszönöm szépen, mondja Katrin van Bremt. Döbor úr, ha jól tudom, a neve holland eredetű, ez sokszor előfordul kanadai barátaink esetében. Köszönöm ezt a bevezetőt egyfelől azt hiszem reális képet fest az előttünk álló konferenciáról, tehát hogy azért ne legyünk túl ambiciózusak, és ne számítsunk hatalmas áttörése, tehát nem a reform lesz ennek a végeredménye, viszont azért reményt is kelt bennünk. És azt mondja, hogy legalábbis van egy platform, vagyis hát ezt a konferenciát lehet a további előrelépéshez felhasználni, tehát akkor gondolkodjunk így. A felebiteli testülettel kapcsolatos problémákon túl én mást is kérdeznék. Ugye ő nem létette az Ottava csoportot, és azt, hogy mit tesz ez a csoport, hogy mit kellene tennie, de vannak más kezdeményezések is. Ugye Új-Zéland és Norvégia is kezdeményezett, ők egyébként az Ottava csoport részei szintén. Tehát ők igye, azon igyekeznek, hogy a WTO reform összekapcsolódjon az éghajlatváltozási kérdésekkel, és egyébként én ezt az üzenetet a bizottság felé is küldöm most, az Európai Bizottság felé. Tehát az, hogy reményt keltsünk a jövőre nézve, az azt is jelenti, hogy a jövőnek megfelelő reformot hajtunk végre. Nagyon érdekes, hogy most itt a 12. konferencián támogathatjuk Új-Zélandot. Új-Zéland a világon vezető szerepet kezd játszani a WTO, illetve az éghajlatváltozási témákban, és ezt nagyon jó lesz kihasználni, pláne most így az előkészületek alatt. Köszönöm. Van-e még kérdés? Kérdezi az elnök úr. Winkler úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, és megköszönöm nagykövet úrnak, hogy megosztotta velünk a véleményét. Az egyik téma, amit felvetett, ugye az ipartámogatások voltak, és én, illetve azt hiszem valamennyire úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos téma. Éppen mostani, a mostani rendi pont előtt beszéltünk erről. Ugye nagyon világosan látjuk, hogy a, a WTO szabályok értelmében tiltott támogatások listája nem, elegelen, nem elegendő ahhoz, hogy a piac torzító támogatásoktól teljesen megszabaduljunk. Ezt ugye látjuk. Bizonyos joghatóságokban ez működik, máshogy nem. Tehát újabb listára van szükség, illetve kiegészítésekre a VTO megállapodáshoz. Talán olyan lesz ez, mint a videójátékokban, ahol az ember megválasztja a fegyvereit, és utána lép be a háborúba. Hát most azt hiszem ez a helyzet van, mindenki nagyobb fegyvert akar választani magának. Ugye a kereskedelmi főigazgatóság is itt ül, nekik is megvan az eszköztáruk. Lehet, hogy ezt az eszköztárat ki kell egészíteni. És ebben a kontextusban Látja-e ön az előrelépést az ipartámogatások témájában, de még mindig ugye a WTO ernyője alatt? Köszönöm. Köszönöm Elnök úr, mondja Burzsóá úr, és köszönöm a bevezetőt nagykövet úrnak, és köszönöm azt is, hogy ebben a fontos témában vezető szerepet vállaltak magukra. Ahogy elmondta, azért a VTO mégsem az összeomlás határánál, ez nagyon optimista megállapítás. Mi úgy gondoltuk, hogy az első célunk az, hogy megmentsük a vto t hát úgy látszik, akkor ön nálunk azért optimistább ahhoz nagyon gratulálnék, hogyha Kazaksztánban sikerülne valami határozat nyilatkozatot készíteni, ami a WTO-t, a szabályokon alapuló kereskedelmet, fenntarthatóságot erősítené meg. Mit gondol? Ön szerint senki nem vonja kétségbe ezeket az elveket? Tehát inkább csak a gyakorlati dolgokon, a modalitásokon folyik a vita? Tehát a multilateralizmus alapelveit senki nem kérdőjelezi meg? Ami pedig a felebíteli testületet illeti, ugye tudjuk, hogy az USA véleménye szerint ez hatásköri túllépés, de hát a világ változik, a gazdaságok változnak, ugye 95 óta sok minden változott, környezetvédelmi szabályok léptek életbe, az elkereskedelem fellendült, ön szerint ez itt összefügg, tehát a WTO szabályait meg kell változtatni, hogy figyelembe vegyük ezeket a változtatásokat, és akkor így bizonyos jogi kérdéseket nem lehet ide besorolni, hogy túllépés történik. És hát a költségek és egyebek ugye gyakorlati kérdések, amelyeket nyilván meg lehet majd oldani. Minket viszont aggaszt a fejlődő országok státusza, az ipartámogatások problémája az egyik. Mit gondol, ezen a területen tudnak-e majd előrehaladást elérni? Hübner asszony, köszönöm szépen, és köszönöm nagykövető úr, hogy megosztotta velünk az észrevételeit, és ezt a megközelítést, ami nagyon diplomatikus, de azért látszik, hogy igyekeznek a hasonlóan gondolkodók csoportját segíteni, és hogy a VTO reform mellett elkötelezettek. Bízunk abban, hogy a megközelítésük sikeres lesz. Viszont Simon kollégámhoz csatlakoznék, és én is konkrétabb értékelést várnék öntől. Tehát tudna konkrétumokat mondani az USA bevonására, illetve arra, hogy végre hogyan lehetne közös megoldást találni a WTO-val kapcsolatos kihívásokra. Tehát úgy, hogy az USA ebben részt vegyen. A második kérdésem pedig ugye a Brazíliával és Dél-Koreával kapcsolatos döntés, tehát ugye az önjelölt státusz. Mit gondol ezzel a két döntéssel, mifelé haladunk? Tehát most már meg lesz arra a lendület, amely oda vezethet, hogy a WTO működése e tekintetben megváltozzon? Köszönöm szépen, és ennek a Vadzini következik. Köszönöm szépen, nagykövet úr, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek Brüsszelbe az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság eddig nem volt az Ottawa csoport reformjavaslatainak a középpontjában, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok a gondolataira ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye a zöld megállapodás, másrészt ugye a párizsi kötelezettségvállalások miatt is fontos lenne, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát, hogyha VTO reformról van szó, akkor az éghajlatváltozásnak is meg kell itt jelennie. Nem tudom, hogy mit gondol erről, milyen konkrét javaslatai lennének azon túl, hogy ugye kereskedelem a környezetvédelmi termékekben, tehát ez érdekelne engem, hogy ennél többet tud-e mondani. Köszönöm, és Helmut Scholz. Köszönöm szépen, és köszönöm nagykövet úrnak, hogy ilyen átfogó képet adott arról, hogy hol tartunk. Valószínűleg mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a WTO helyzetére a polgárok is nagyon odafigyelnek most, mivel a WTO nem csak kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik, hanem bizonyos céllal folynak ezek a kereskedelmi folyamatok azért, hogy állampolgáraink javára, gazdasági, társadalmi és egyéb fejlődés javára váljon. Ezért ugye az Ottawa csoport már is arról szól, hogy a vto t ezekre az új kihívásokra, a 21. század új kihívásaira is felkészítse. Ugye, amikor ki tudjuk jelenteni, hogy a, a, a halászattal foglalkozunk, vagy az új dohai forduló, vagy más szempontok megjelennek, akkor mindig arról beszélünk, hogy a szabályokat hogy tudjuk megtartani, hiszen a garancia arra, hogy mindenki részt vehet ebben a globális kereskedelmi rendszerben az, hogy szabályokon alapul. Így tudunk csak egyenlő esélyekkel részt venni, tehát befogadónak és tisztességesnek kell lennie. Tehát nem csak szabad kereskedelemről van itt szó. Ezért, ahogy Kavácini asszony is mondta, a klímaváltozás kérdése az a szociális, illetve munka körülményekkel kapcsolatos probléma is, az íló szerepe is felmerül itt, és úgy gondolom, hogy azt kellene átgondolnunk, hogy hogy tudjuk ezeknek a reformoknak a körébe, illetve a fogalma körébe ezt is belefoglalni, és rávenni másokat, akik még ezek erre nem gondolnak, szintén, hogy szintén gondoljanak erre, illetve hogy hogy tudunk, hogy tudunk társadalmi tudatosságot kell, alkotni ez körül. Köszönöm szépen. Vizet úr kapja meg a szót a francia szenátustól. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagykövet úr beszédét eh, hallgatva az Egyesült Államok eh, nem akarja tönkretenni a WTO-t, hanem inkább csak eh, blokkolni, mert talán nem voltak eléggé befog, nem voltunk eléggé befogadóak az Egyesült Államok véleményére. Egyesek azt gondolják, hogy a fellebezési testületnek túl nagy hatalma van, nem tudom, hogy Genfben az Egyesült Államok nagykövete mit mond erről. Azt gondolom, hogy van egy álláspontja az Egyesült Államoknak, de nem akarnak ők semmit tönkretenni. Van egy kérdésem. Talán a nagykövet úr pontosítani tudná, hogy a helyettesítési folyamat hogyan működik. Ez azt jelenti, hogy ha a WTO blokkolják, szeretném, hogyha ezt pontosítaná, vagy leírná, nem tudom, hogy mit lehet tenni, amíg az Egyesült Államok vissza nem tér hozzánk egy jobb hozzáállással. Köszönöm szépen, Hans úr. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm szépen Debőr úrnak is az előadást. Én decemberben már vele Genfben találkoztam vele és több harmadik országbeli WTO nagykövettel, és azt is hallottuk, hogy a napirendükön szerepel a halászati támogatások témája is. Az Európai Unió az Európai Tengerészeti és Halászati Alap reformját készíti jelenleg elő, és ez Genf is és más harmad, Genfben több harmadik ország is bírálta van der Leyen asszony egy közös hat, határmódosítási mechanizmust javasolt. Megkérdezném nagykövet urat, hogy az Európai Unió bírált reformjaitra hogy tekint, és hogy a vto val kap, és a VTO reformjával kapcsolatban ezek hogy tekinthetők akadálynak, vagy segítő tényezőnek. Ugye tudjuk, hogy a, az lenne a jó, hogyha a VTO kompatibilis lenne ez a határkigazítási mechanizmus. Elnök, köszönöm szépen. Én is föltennék egy rövid kérdést, nagykövet úr. A G33-ak szintén nyilatkoztak, a jelenlegi miniszteri konferenciai tárgyalások kapcsán, alapvetően a Doha, dohai fordulóra alapozva, és kérték, hogy legalább a felmaradó témák közül kettőt fejezzenek be, és ez egyik a ha- halálomány kérdése. Van egy modernizációra vonatkozó kompromisszumnak, kompromisszumra remény, vagy blokkolja a helyzetet valahol valaki, és hogy ezeket a felmaradó témákat nem tudják majd a dohaik fordulón belül le zárni. És egyébként még Deniszt is megkérném, VTO szakértőnket az Európai Bizottságnál, hogy ő is kommentálja az előtt előttem szólok megjegyzéseit, és aztán a követi a szó. Köszönöm szépen, ez valóban nagyon jó eszmecsere, és nagyon lelkesen ré, veszek részt ebben. Néhány rea, reagálás lenne, csak és néhány olyan területre térnék ki, ahol a bizottság úgy gondolja, hogy hozzászólhat. Kanada nagyon aktívan, nagyon jó vezető szerepet mutatva dolgozott és működött együtt az Európai Unióval is. A mi véleményünk az, hogy valóban helyes az a kijelentése, hogy a VTO nem omlott össze, hanem még mindig működik, de ugyanakkor látjuk, hogy jelentős fenyegetések jelentek meg, és ezért szeretnénk azt, hogy egy alapvető reform folyjon a szervezet minden részére kiterjedően, tehát ne csak a vitarendezési vagy a fellebezési testület legyen itt. Ugye a tárgyalási, illetve a szabályalkotási funkciót is meg kell nézni, illetve az átláthatóság kérdését is. Ezeket frissíteni kell annak érdekében, hogy az a szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer tovább tudjon működni. Mi kezdeményeztünk, illetve javaslatokat terjesztettünk be saját magunk is, és Kanadával együttműködésben is, különösen az átláthatóság második az átláthatóság és a monitorozás ellenő, ellenőrzés pillérét tekintve, illetve a, az értesítési követelmények ket érintően is. Támogatjuk az önök tám- a javaslatát az állandó bizottságok működése kapcsán is, ugyanis ezek a WTO napi működésének szempontjából elengedhetetlen fontosságúak. Az Ottava csoport munkája rendkívül értékes, és a Davoszi találkozón találkozni tudtunk a többi taggal is, és tovább tudtuk folytatni politikai szinten ennek a bizonyos ideiglenes mechanizmusnak a megalkotását, amiről korábban beszéltünk, egy korábbi napi rendi pont alatt. Ez nagyon fontos, kulcsfontosságú lépés volt, amelyet az Ottava csoport hozott helyzetbe, és így össze tudta hozni a különböző tagokat. A kilátásokat illetően úgy gondolom Debor nagykövet úr nagyon reális és átfogó képet adott arról, hogy a miniszteri konferencia milyen eredményekkel tud majd járni. Úgy tűnik, hogy amit ő mondott, valóban megegyezik azokkal a témákkal, amelyek véleményünk szerint is a 12-es, 12. konferencia legfontosabb témái kell, hogy legyenek, és körülbelül úgy fog alakulni ennek az eredményei is, ahogy mi gondoljuk, tehát a kulcsfontosságú lépésekben egyetértünk. Ugyanakkor persze reméljük és hisszük, hogy ahogy Kanada is, hogy a kitárgyalt eredményeken túl ugródeszkát képezhet a miniszteri konferencia a reform hosszabb távú törekvései felé, és nagyon jelentős tartalmi és intézményi komponenseket tud összeállítani. Ugye a tartalmi területen látjuk, hogy sok tag szerint például az egyenlő esélyek, a fegyelem területén vannak nagyon nagy hiányosak a szabályokban, különösen például az ipari támogatások, ez majd persze sorra fog kerülni később, nem sokára, és aztán a, azoknak a lehetőségeknek a megtekintése, hogy hogy lehet tovább fejleszteni a szolgáltatások, illetve a befektetések globális kereskedelmét, illetve hogy hogy lehet fenntarthatóbbá tenni a WTO működését. A fenntarthatósági szempontok jelenleg is kialakulóban vannak, a tagok többsége támogatja ezeket, és úgy gondoljuk, hogy tartalmilag ez is nagyon fontos részét képezi majd a reformnak. De egyébként intézményi reformra is szüksége van a VT, szükség van a VTO-n belül, többek között a tárgyalási funkció reformjára, és annak meghatározására, hogy hogy lehet a különleges, illetve megkülönböztetett bánásmóddal kapcsolatban fejleszteni a WTO felelősségét, illetve szerepét, illetve olyan lehetőségeket teremteni, amelyek nem követelik meg a WTO tagságot. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok a legfontosabb vonások, amelyeken dolgozni kell Kanadának is, és a miniszteri konferenciának is, valamint a miniszteri konferencián túlmenő időszakban is a tagoknak. Köszönöm szépen, nagykövet úré a szó, illetve még mögötte ül valaki, aki szeretne kérdést feltenni, a szenegáli parlament képviselője. A magam részéről szeretnék hozzászólni a vitához, mivel én egy más országból érkeztem, mint azok, akik eddig hozzászóltak. Optimistának kell lenni, hogyha nem vagyunk azok, akkor nem leszünk sikeresek. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy megpróbáljuk elérni a célokat. Amennyire én ezt értettem, itt az akarattal vannak problémák. Amikor akadályokkal találkozunk, akkor akaratra van szükség ahhoz, hogy ezeket leküzdjük. Ezután jöhet csak az, hogy szabályokat alkotunk. Azt gondolom, hogy jó ezeket a csoportokat létrehozni és kapacitásokat bővíteni, ösztönözni őket. Volt, aki kiegyensúlyozott szabályokról beszélt itt a vitában A WTO-ban inkább beszélnek egyensúlyozott szabályokról, mint a fellepezési testületről. Itt jelentős konfliktusok vannak. A fejlődő országok, az afrikai országok esetében különösen súlyos problémák vannak ezeket is fontos lenne eh, integrálni ebbe a csoportban, ebbe a csoportba, és eh, aktív részvételüket támogatni. A kiegyensúlyozott szabályok eh, itt ugyanis veszélyben vannak. Az ottavai csoportban fontos, hogy mi is részt vehessünk, mert nekünk is megvan a magunk gazdagsága, és szeretnénk azzal hozzájárulni a közöshöz. Merci beaucoup. Now... Köszönjük szépen, most MS MSZ a szó. Uh, full disclosure. A nagykövet úr a szó. Dutch last name. Köszönöm, valóban holland vezeték nevem van. Próbálok válaszolni az összes kérdésre. Nagyon sok kérdés érkezett, de először is, ami a fellebbíteli testületet illeti, valamint azt, hogy itt mit kell tenni, elmondanék néhány dolgot. Először is, nagyon oda kell figyelnünk, amikor az amerikaiak mondani valóját hallgatjuk, illetve el kell választanunk a taktikát az üzenettől, amelyet kapunk. Tehát az Amerikai Egyesült Államok számos dolgot mond a felebített testülettel kapcsolatban. Az egyik az, amit a bizottság is megemlített. Három ága van a vétő munkájának. Az Egyesült Államok rámutatott, hogy a tárgyalási funkció nem működött különösebben jól. Ezért a tagok túlságosan támaszkodnak a vitarendezési rendszerre. Tehát a VTO tagok feladata az, hogy újraélesszék ezt a tárgyalási funkciót. Az amerikaiaktól mire van szükségünk? 171-174 oldalas gyűjteményünk van a panaszokból, amelyeket a fellevitei testülettel kapcsolatban nyújtottak be. Az amerikaiak megkapták a felhívást, e, meg kell, hogy mondják nekünk, mit szeretnének itt látni. De nekünk is fel kell ismernünk, hogy igenis vannak problémák. Kanada nem tartozik azok közé, akik ugyanolyan szintet ennék a problémákat, mint az Egyesült Államok azt sem gondoljuk, hogy a fellebbviteli testület kinevezéseinek a blokkolása az megfelelő reakció lenne. Ugyanakkor van néhány üzenet, amit muszáj meghallgatnunk. Van két aktív tárgyalás, az egyik sokkal aktívabb, mint a másik. Az első az, amiről az Egyesült Államok nagyon világosan beszélt, az M- a 12 tagállam körében erről muszáj egyeztetni. Meg kell mondanunk az amerikaiaknak, hogy a WTO tárgyaló funkciója igazából működik. Ez a WTO-t ugyanakkor nagyon jó irányba tolná el, és megmutatná, hogy képesek vagyunk a fenntartató fejlődés kérdéseivel foglalkozni, le tudjuk zárni a 14.6-os fejezettel kapcsolatos tárgyalásokat. Ez egy nagyon fontos üzenetet küldene azt, hogy cselekvő reformokat tudunk létrehozni. Egy nagyon érdekes próbája lenne ez annak is, hogy hogyan tudna ez működni. Kanada azt gondolja, hogy az SNDT nem egy vákumban működik. Amikor a megállapodásokról tárgyalunk, amikor a szabályzási kereteket kialakítjuk, akkor ha tárgyalni kezdünk, azt mondjuk, hogy jogunk van az SNDT-hez, ehelyett megfelel benne azt mondani, hogy itt vannak a szabályok, de mivel én fejlődő ország vagyok, ezért különleges bánásmódra van szükségem. A halászati megállapodás egy nagyon jó próbája lehetne annak, hogy hogyan tudna ez működni. Tehát ne veszítsük szem elől a halászattal kapcsolatos tárgyalásokat, mert ez egy lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy a WTO igenis el tud jutni a megegyezések megtárgyalásáig, illetve meg tudja oldani a fenntartató fejlődési problémákat is. Ami a felevítői testület reformját illeti, ezek a dolgok kölcsönösen összekapcsolódnak. Ez pedig visszamutat most az Egyesült Államokra. Képesek vagyunk tárgyalni, képesek vagyunk más aspektusokat is kezelni a WTO munkán belül. Ami a felebbviteli testületet illeti, azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk az Egyesült Államok is régóta mondja ezt, hogy hogyan alkalmazzuk a szabályokat, illetve hogy a szabályok még mindig érvényesek-e. Az Egyesült Államok szerint vissza kéne térnünk 1995-höz, de valójában amiről beszélnek, az az, hogy a 21. század céljaihoz kellene igazítani a szabályokat. Ez egy nagyon gyerekcipőben járó folyamat még, nem tartunk még a végénél. Ami az ipari támogatásokat illeti. Különösen Kanada, de általában az Ottawa csoport nagyon örül annak, hogy az EU, Japán és az Egyesült Államok megalkotott egy szöveget. Részt akarunk venni ennek a szövegnek az átdolgozásában, egyeztetni akarunk az ipari támogatásokról. Egyáltalán nem világos, hogy ez az egyeztetés hol fog végül kikötni, mennyire gyorsan fog haladni, hogy a tagság többi része hogy fog ebben részt venni, de ez nem indok arra, hogy egyáltalán ne legyen egyeztetés. El kell kezdenünk a munkát valahol. Nagyon örülünk annak, hogy az Egyesült Államok, az EU és Japán elkezdte ezt a folyamatot. Nagyon szeretnénk ebben részt venni, de ezt mi egy hosszú távú projektként látjuk, lehet, hogy az MC12 egy olyan pont, ahol ebben részt tudunk venni, be tudunk csatlakozni. Addigra már lehet, hogy valami elkészül, de dolgoznunk kell a megoldáson. Általánosan a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kérdése. Az EU-ban számos ország, illetve az EU is része ennek a csoportnak, amely a kereskedelem és a fenntartható fejlődés témájában egy nyilatkozaton dolgozik. Azt reméljük, hogy június 8-án, tehát a miniszteri találkozó megnyitása előtt lesz egy fél napunk, és tudunk erről egyeztetni. Először is a kereskedelem és fenntartható fejlődés kapcsolatáról Utána pedig remélhetőleg olyan eseményeket rendeznénk eh, ugyanezen a fél napon, ahol a fosszilis tüzelőanyagok eh, támogatási reformjáról, a eh, Kína által vezetett műanyag kezdeményezésről, a körforgásos gazdaságról, illetve a kereskedelem és klímaváltozás kapcsolatáról. Ez az egyeztetés már régóta várat magára, nagy szükség van rá, nem fogunk 164 tagországot bevonni, nem fogják mindannyian aláírni ezt a dokumentumot, de azt hiszem ez mégiscsak fontos. A másik, hogy a formális kapcsolatok a WTO, illetve a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások között ez is nagyon fontos. Formálisan kell az UNFCCC-vel és másokkal is kapcsolódnunk, hogy tovább mélyítsük ezt a párbeszédet. Egy olyan környezetet kell létrehozni, ahol a szabályalkotást nem úgy tekintik, hogy ez egy protekcionista vagy negatív kezdeményezés, tehát ez egy olyan párbeszéd, amelynek meg kell történnie. Azt reméljük, hogy ezt mi be tudjuk indítani. Visszatérve ismét a halászatra, a támogatási megállapodás egy nagyon erőteljes üzenet lenne arról, hogy erre képesek vagyunk, létre tudjuk hozni azokat a feltételeket, amelyek segítik a gazdaságot mind a 164 tagállamban, illetve a 14.6-os fenntartható fejlődési célt is meg tudjuk valósítani. Tehát fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy ez a megállapodás megszülessen. Szeretnék meggyőződni arról, hogy mindenre válaszoltam. Már utaltam erre az elején, egy másik típusú tárgyalás, tehát az, hogy az Egyesült Államok szerint a tárgyaló funkció nem működik megfelelően. A mezőgazdaság egy másik téma, és elnök úr megemlítette a g 33 ad Sok ország gondolja úgy, hogy a helyi támogatásokat kellene egy plafonnal ellátni, de egyértelműnek tűnik, hogy ha a mezőgazdaság területén előre akarunk lépni, akkor annak egy jóval átfogóbb szabályozásnak kell lennie. Ez sem fog megtörténni az MC12 belül. Azt reméljük, hogy egy úti tervet fogunk tudni itt létrehozni, azt illetően, hogy hogyan fognak kinézni a tárgyalások. És ezek a tárgyalások utána kitérhetnének néhány olyan kérdésre, amelyek a dohai fejlesztési napirendhez kapcsolódnak. Ismét csak meg kell alkotnunk azt a környezetet, ahol ezekben a tárgyalásokban részt tudunk venni, ahol nem tűnik úgy, hogy egyes tagállamok mindent adnak és mindent elvesznek. Egy olyan helyzetbe kell eljutnunk, hogy mindenki egyenlőként halad előre. Ami a mezőgazdaságot illeti, a bizottság prezentációjában szerepelt az, hogy mind a három területen dolgoznunk kell, ezek közül az egyik az átláthatóság. Ez rendkívül fontos a WTO működése szempontjából. Ez nagyon hiányzott eddig, az, Európa, az Egyesült Államok is rámutatott erre. Egy értesítési javaslattal álltak elő, amelyet Kanada egyébként támogat. Ez a legfontosabb a mezőgazdaság területén. Azt reméljük, hogy az mc 12 n sikerül majd egy megállapodásra jutni az átláthatósággal kapcsolatban. Tehát a WTO reform nem korlátozódik a fellebbviteli testületre, ezt nem lehet elszigetelten szemlélni, ez az mindhárom pillérhez kapcsolódik. Ez pedig azt is jelenti, hogy mi, mint a WTO tagjai, körül kell, hogy nézzünk oda-haza is, meg kell győződjünk arról, hogy gyakoroljuk az értesítési politikát, hogy az összes VTO rendszert támogatjuk, illetve hogy hajlandóak vagyunk egyeztetni a VTO reformról, mind a három szinten. Egy utolsó gondolatom lenne a vitarendezés reformjáról és a fellebbíteli testület padhelyzetéről. Még a vitarendezési mechanizmus mellett sem csak a fellebbíteli testület keretein belül kell gondolkodni. Úgy kell ezt megvizsgálni, hogy az egész vitarendezési rendszer hogyan működik, ideértve azt is, hogy hogyan birkózunk meg az egyes kereskedelmi agályokkal, ahogy azok az egyes szakbizottságokban felbukkannak, illetve hogy hogyan tudunk ezekkel a konkrét agályokkal megbirkózni. A bizottság utalt már egy javaslatra, amelyet ők fognak benyújtani. Ha van módunk erre, akkor egy olyan vita rendezés felé mozdulhatunk el, ahol meg tudjuk oldani a problémáinkat, pontosítani tudjuk, hogy miről van szó valójában, és mindezt egymás között tudjuk megtenni. Utána pedig eh, a vitarendezési rendszerről levehetjük a nyomást. Az első szintről kellene eh, egyeztetnünk a panel eh, folyamatról. Nagyon sokszor a fellebbviteli testületre koncentrálunk, mert az Egyesült Államok ezt kéri tőlünk, azért, mert ez padhelyzetbe jutott, de a vitarendezésnek számos más aspektusa van, ezt általánosabban kéne megvizsgálni. Remélem, hogy minden kérdésre reagáltam. 12 kérdés volt, nehéz volt ezekre mind válaszolni. Ha valami kimaradt, akkor kérem, hogy jelezzék. Tökéletes. Köszönjük szépen, nagykövet úr, és sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz. Az utolsó kérdés a parlamenti konferencia közvetlenül az MC előtt lesz. Van-e az Ottava csoport részéről bármilyen vízió ezzel a parlamenti találkozóval kapcsolatban? Well, your last question. Az utolsó kérdés, ez talán a legkevésbé fair. Én azt gondolom, az egyik legrosszabb kimenetel, tehát a két legrosszabb kimenetel az MC12 után az, hogy nem lesz halászati megállapodás, a másik pedig az, hogy független attól, hogy ennek mi lesz az eredménye, hogy úgy távozzunk, hogy azt mondjuk, hogy ez egy tragédia volt. Nem gondolom, hogy ez tragikus lesz. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos lesz ez a találkozó. Amit én remélek, az az, hogy a politikai vezetők világszerte azt mondják, hogy hát ez nem tökéletes, de azért vagyunk itt, hogy reformokról beszéljünk, hogy előre haladjunk. Érdekes, hogy amikor az MC11-re gondolunk vissza, azt nagyon sokan tragikus kimenetelőnek ítélték meg, de ha megnézzük, hogy milyen határozatokat hoztunk ott, tudom, hogy ezeket nagyrészt nem multilaterális szinten hozták meg, de ha megnézzük, hogy milyen folyamatok indultak ott el, az nagyon hasznos volt a közös nyilatkozatok kezdeményezése például, de mindannyian valahogy úgy emlékszünk rá, hogy ezzel problémák voltak. Egy politikai nyilatkozat vagy miniszteri nyilatkozat, az nc 11 en nem született egy ilyen, lehet, hogy most sem fog. Még egyszer arra kérnék mindenkit, hogy a politikai nyilatkozat hiányát ne tekintsék úgy, hogy ez az egész konferencia kudarca. Az alapján kellene ezt megítélni, hogy mit érünk el, reformáljunk úgy, hogy cselekszünk. A nyilatkozatok nem annyira értékesek, mint az, hogy ténylegesen elérünk konkrét dolgokat. Tehát támogatni kell ezt a rendszert. Nem kell azt mondani, hogy minden rózsás, de túl kell, hogy tudjunk nézni a kezdeti problémákon és folytatni a munkát. Köszönjük szépen ezt az üzenetet. Remélem, hogy tudunk majd segíteni ebben. Ezzel most lezártuk a 18. napi rendi pontot. A 19-nél egy videós kapcsolat lesz majd 11 órakor, vagy esetleg már most is látható? Tehát, ahogy azt ön is említette, nagykövet úr, a legfontosabb az MC12 napirendjén a halászati megállapodás, tehát a VTO tárgyalásai a halászati támogatásokon. Ezt 2001-ben kezdték el a Dohai miniszteri találkozón. Különböző lépésekben haladt előre a fejlődés. Remélem, ahogy a nagykövet úr mondta, lesznek itt eredmények is. A 12-es miniszteri konferencián. A kérdés az, hogy hol tartunk ma, melyek a fennálló kérdések, illetve hogy mi, mint parlamenti képviselők, mit tehetünk. Nagyon örülök annak, hogy Santiago Vios nagykövet, aki Kolumbia állandó képviselője a WTO-nál, velünk van videóformátumban, Ő a WTO szabályokért felelős csoportjának az elnöke, amely ezekkel a halászati támogatásokkal foglalkozik. Utána pedig Alice Tipping fog beszélni velünk, a Nemzetközi Fentartató Fejlődési Intézet részéről, ami Genfben található. Ő is szakértője ezeknek a tárgyalásoknak. Wills nagykövet hall engem? Úgy tűnik, hogy ön hall minket. Nagyszerű, akkor meg is adom önnek azonnal a szót. Thank you very much, much Chair. Uh, I'd like first to start by... Köszönöm szépen, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy megköszönöm ezt a lehetőséget, hogy videokonferencia segítségével kommunikálhatok önökkel. A halászati támogatásokról szóló folyó tárgyalások témájában cserélünk eszmét, és azt kérték, hogy egy rövid bevezetőt tartsak, és ezután pedig legyen eszmecsere. Tehát, ahogy ön is említette, jelenleg én elnöklöm a VTO-n belül ezt a csoportot, amely a halászati tárgyalásoknak is otthont ad. Tehát a csoport elnökeként beszélek, nem a csoport nevében fogalmazok meg észrevételeket, és senki másnak a nevében nem fogalmazok megállításokat, ezt csak itt az elején szerettem volna világossá tenni. Nos, gondolom, ahogy tudják, a vto n belül a halászati támogatások témájában már elég régóta zajlanak, 2001-ben kezdődött mindez, ami gyakorlatilag már majdnem 20 évet jelent, gyakorlatilag egy gyermek fölnő ennyi idő alatt már fogyaszthat alkoholt, vezethet, szavazhat, sőt, saját gyermeke is lehet, szülővé is válhat, tehát azt hiszem, hogy ennyi idő alatt most már e, itt az ideje, hogy ez a VTO megállapodás megszülessen és önálló életet kelljen, kezdjen élni a 14.6-os fenntartható fejlődési célkitűzés, illetve a 11. miniszteri konferencia már megfogalmazta, hogy illegális, nem bejelentett, nem szabályozott halászat támogathatatlan, a túlhalászást és a túlkapacitást el kell kerülni, tehát ez a cél a tárgyalásokon. Azonban az is világos, hogy a halálományok sajnos nincsenek jó állapotban, és a helyzet romlik. A FAO beszámolója szerint a globális halállomány 30%-át túlhalásszák, a többit pedig a határokig. Az is igaz, hogy a legtöbb ország gazdaságában fontos szerepet játszik a halászat, és nagyon sok parti közösség életében ad ez megélhetést több mint 40 millió ember számára. Igaz ez? és a hal általában a protein bevitel 20%-át adja 3,2 milliárd ember életében. Ráadásul a hal az az élelmiszer, amely a, amelyel a legtöbbet kereskednek, de mivel a halállomány egyre fogyatkozik, felmerül a kockázat, hogy a halászat nem tud majd hozzájárulni a foglalkoztatáshoz, a GDP-hez és a kereskedelemhez, és több mint 3 milliárd embert hagy szegényebben. Tehát a káros támogatások megszüntetése jó, de nem oldja meg az egész problémát. Nincs még pontos elképzelésünk arról, hogy mennyit is költenek az államok a halászati támogatásokra, és itt én konkrétan erre gondolok, tehát nem arra, amikor azért figyel, fizetnek támogatást a parti közösségeknek, hogy ne halásszanak, vagy diversifikáljanak akvakultúrába, és így tovább. Tehát ez a tengeren kifogott halmennyiségre vonatkozik, tehát a halászat támogatására. Vannak becslések, amelyek szerint 35 milliárd amerikai dollárra rúgott ez 2018-ban, ebből 22 milliárd került a káros halászati támogatás kategóriájába. Hát lehet, hogy a pontos számokban nem értünk egyet, lehet, hogy kevesebbről van szó, de még akkor is, hogyha csak ennek a fele, még mindig rengeteg pénzről van szó, amivel a fenntarthatatlanságot támogatják. Világos megbizatással, világos problémával, és ilyen sok évvel a hátunk mögött amikor a halászati támogatásokról beszéltünk, felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért nem tudtunk eredményre jutni. Hát nem olyan egyszerű a helyzet, mert rengeteg nemzetközi megállapodás van a halászatról. Ugye van az eh, ENSZ tengerjogi egyezménye, a halászati állományokról szóló egyezmény, és rengeteg más nemzetközi megállapodás, cselekvési terv, magatartási kódex. A káros támogatások tiltása még hiányzik. Ez egy fontos része a kirakósnak, és eh, nem egyszerű beilleszteni ebbe a kirakóba ezt az elemet. Egy másik probléma az, hogy nincsenek megbízható adatok. Például az illegális halászat mértéke jelentős, de hát nyilván az illegális halászatról nem tesz senki jelentést, és ugye ezért 10 és 23 milliárd tonnára becsüljük az illegálisan kifogott halállományt. És a támogatásokról és megakadályozó intézkedésekről szóló megállapodás megvan, de nem minden tagállam szolgáltat információkat. Vannak, akik más definíciókat alkalmaznak, tehát nem az OECD definíciót a beslések kalkulálásakor. Azt is észben kell tartani, hogy a WTO megállapodás, amely megszületik, kötelező érvényű lesz, és ezért nagyon fontos a meghatározás, mind a 164 tagállamban, WTO tagállamban lép, életbe kell, hogy ez lépjen, és meg kell, hogy álljon a definíció a lábán. Vannak olyan helyzetek, ahol nincs nemzetközileg elfogadott definíció, például az artizanális, tehát a helyi kismértékű halászat, vagy a megélhetését folytatott halászat, és így tovább. Tehát ezen kifejezések meghatározását is meg kell oldani. Ráadásul mindent érint a kereskedelem, ugye a kereskedelmi tárgyalások. Ez az első téma, ami a fenntarthatósággal ennyire szorosan összefüggésben van, úgyhogy meg kellett változtatnunk a taktikánkat. A támogatásokat ismerjük, és azt is, hogy ezek hogyan hatnak a kereskedelemre, akkor is, hogyha nincsenek pontos adataink. De az új téma, hogy egy támogatás hogyan hat a fenntarthatóságra. Most, hogy felsoroltam az összes problémát, hadd említsem a pozitívumokat. Az első az, hogy ugye már majdnem 20 éve tárgyalunk valamit, azt jelenti, hogy az emberek ismerik egymás álláspontját, tehát a tagok e, ismerik az érveket, ellenérveket, és így tovább. Nincs olyan valós elkötelezettség minden tag részéről, hogy a júniusi konferencián Kazaksztánban áttörés legyen, de azért szándék némileg mutatkozik. Az eredmény is körvonalazódik bizonyos területeken, tehát például az EU halászathoz irányuló támogatások, illetve hogy mi legyen a túlhalászott állományjal. De egyéb támogatási formákkal kapcsolatban, amelyek hozzájárulnak a túlhalászáshoz, illetve a túlkapacitáshoz, nincs megállapodás. A tagállamok nem értenek egyet abban, hogy hogyan kell ezt tenni, és mindenki a másikat vádolja a politikák miatt. Én nem tudom elmondani, hogy senkit sem szabad vádolni, vagy mindenki hibás, az biztos, hogy további munkára van szükség, és nagyon intenzíven kell dolgozni ahhoz, hogy júniusban sikerüljön megállapodni hat segítő dolgozik velem a tárgyalásokon, és mindegyik más és más területtel foglalkozik. Az EU halászat az egyik, a másik a túlhalászott állományok, túlhalászás és túlkapacitás, ez az első három, és a másik három segítő tanácsadó olyan témákkal foglalkozik, amelyek az első három pillért mind érintik. Tavaly készítettek egy szövegtervezetet, amelyet a tárgyalások alapjaként használtuk, és ehhez tettek kiegészítő javaslatokat a tagállamok Miután az elnökletet átvettem, a tavalyi legutolsó ülésen azt kértem, hogy újabb szöveget készítsünk, és ennek a javításán dolgozunk. Nem sokára most már el kell, hogy jussunk oda, hogy ezeket a módosítási javaslatokat, részeket, darabkákat összedolgozzuk, és akkor látjuk majd, hogy hogy áll össze a teljes kép. Én a héten konzultálok a csoport tagjaival, hogy megnézzük, hogy kiegyensúlyozottan, hogy áll össze az egész, de amit nem szabad megtennünk az az, hogy egy karácsonyfát csináljunk ebből a szövegből, a túl sok kívánsággal, mert nem működik, viszont csontváz sem lehet, mert azzal meg nem érünk el semmit. Tehát a célunk az az, hogy további tárgyalások útján olyan szöveghez jussunk, amelyet aztán a miniszterek a végső, legutó, legfontosabb politikai pontok megtárgyalására felhasználhassanak Kazaksztánban júniusban a miniszteri konferencián. Mint mindig, az EU most is részt vesz minden lépésben, és a Genfben az EU nagykövettel, a brüsszeli delegációval is együttműködöm, és az EU nagyon-nagyon fontos, kritikusan fontos szereplője a tárgyalásoknak. Persze ezzel a szereppel felelősség is jár. Az EU és a többi főszereplő vezető szerepet kell, hogy vállaljon az elkövetkezendő hónapokban, politikai szándékról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen. Nincs is már négy hónapunk, csak három és fél, és e, ennyi idő alatt kell a megállapodás szövegét a WTO elé tárnunk. Ez nem jelenti azt sem, hogy a WTO tagoknak bármit is fel kell áldozniuk, a rugalmasságra szükség van, és ez mindenkire vonatkozik. Ennek a sikere persze a tagországok kezében van, a bukás azonban nem csak számukra jár hátrányal vagy a WTO számára, hanem az óceánok is megszenvedik ezt, illetve a fenntartható fejlődési célkitűzések is megszenvedik ezt, amelyet, vagy megszenvednék, amelyet a többi ország elfogadott. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, köszönöm, hogy meghallgattak, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen! nagykövet úr, hogy beszámolt a helyzet jelenlegi állásáról, és most Tipping asszonynak adnám át a szót, hogy ő is megtegye az észrevételeit. Köszönöm szépen, elnök úr. Én lehet, hogy várnék egy kicsit, mert úgy akkor mindenki jobban követheti az információkat. Meg is jelent a prezentáció, köszönöm szépen. Tehát én egy Genfi think tank képviseletében vagyok, vagyok itt, a Fentartható Fejlődés Nemzetközi Intézete a neve, és több éve foglalkozunk már halászattal, a halászati támogatásokkal, és ma azt kérték tőlem, hogy nagyon röviden próbáljam összefoglalni önöknek, hogy miről is van szó. Bizottsági barátaink, akik követik a tárgyalásokat, látni fogják, hogy ebben a tíz percben milyen kevés részletet tudok majd bemutatni, de utána természetesen szívesen válaszolok, vagy bocsátkozom még további részletekbe. Sajnos azt hiszem, már rögtön láthatják, hogy mi is az a két dolog, amire fel akartam hívni a figyelmet ezen a dián. A vonalak vastagságát, illetve a színét kell figyelni. Itt lehet látni, hogy hol becsülik fel hivatos, hivatalosan a halállományt. A vastagság mutatja az a becslés mennyiségét, a színe pedig azt, hogy veszélyben van-e az állomány, vagy pedig egészséges-e. Persze vannak olyan állományok, például az Észak-Atlanti térségben, vagy a déli, csendes óceán déli részein, ahol sokat tudunk, viszont vannak olyan állományok is, amelyekről nagyon keveset tudunk. Például az indiai óceán alján látják a nagyon kis vékony kavonalat, itt kevés az információnk olyan ágazatról van szó, ahol a támogatásokat alkalmazzák, amely olyan erőforrást használ ki, amiről magáról nem tudunk sokat. Tehát ez az első dolog, amit el kell mondani az adatokról, és ennek az egész helyzetnek a kezeléséről. A második felvetésem pedig, és Vésznagykövet úr is kiemelte ezt, az, hogy milyen sok kihívással nézünk szembe, ha megpróbáljuk megállapítani, hogy pontosan mennyi támogatás áramlik ebbe az ágazatba. Ez a grafikon egy elemzést mutat 2009-ben 2009-ből az akkori nyilvánosan elérhető adatok alapján készítettük ezt, a támogatásokról elérhető információk alapján, tehát ez körülbelül ugye 10 évvel ezelőtti helyzet, és hogy a nagy volumenű halászatba ebből mennyi áramlik támogatás és egyebek. A foszilis üzemanyagokra ez igaz, ugye, hogy minél többet használnak, annál nagyobb a támogatás. Tehát ezt jegyezzük meg. Az első, hogy nem túl könnyű kideríteni, hogy a WTO tagok milyen támogatásokat nyújtani, nyújtanak, de amikor meg megnézzük az adatokat, a nyilvánosan elérhető adatokat, akkor azt látjuk, hogy a nagyobb volumenű tevékenységek több támogatást kapnak. Tehát akkor visszatérünk oda, hogy végül is mi van előttünk az asztalon. Nagykövető már erre utalt. Három, külön, három pillére van ennek az első ugye, hogy betiltsuk az illegális, bejelentetlen és szabályozatlan halászás támogatását, tehát ezt egyébként a 14.6-os fenntartható fejlődési célkitűzés is kiemeli, aztán pedig, hogy a már túlhalászott állomány halászatának támogatását betiltsuk, visszagondolva az előző diára, ugye ott a piros vonalakra kell gondolni, és van egy általánosabb elgondolás, hogy legyen valami fajta tiltás az olyan támogatások esetében, amelyek hozzájárulnak a túlhalászathoz és a túlkapacitáshoz. És ez a WTO eredeti megbizatása. Nagyon sok WTO tag ebbe igyekszik kapaszkodni, amikor arról beszélünk, hogy mit is érjünk el ezzel a megállapodással, és persze rengeteg egyéb kérdés van, hogy hogyan legyen, milyen szerkezete legyen ennek a szerződésnek, hogyan működjön ez a gyakorlatban, és így tovább. Erre nem térek ki, hanem inkább csak az első három pontról beszélek. Nagyon kicsi a szöveg itt a képernyőn, remélem mindenki megkapja a diáimat később. Tehát milyen megközelítést alkalmaznak? Ugye az első, ahogy mondtam, a bejelentetlen, szabályozatlan, illegális halászat támogatásának a betiltása. Itt a hajókat, azok működtetőit célozzák meg. Egy parti állam, vagy az az állam, akinek a vizein hajózik valami, valamilyen hajó, vagy az az ország, akinek az ászlaja alatt hajózik az érintett hajó, a regionális halászati szervezet, illetve a kikötő állama lehet meghatározó. Egyelőre körülbelül 130 különböző kategória lehet az ilyen hajókból, összesen úgy 30 millió van a világban. És a meghatározás esetleg a adó államtól is jöhet. Ez egy új kiegészítés az EU-tól. A támogatást nyújtó állam, ha maga úgy látja, hogy egy hajó EU halászati tevékenységet folytat, akkor fellép. Szerintem az Európai Unió rendszere hasonló, már mint a jelen helyzetben. Itt tehát azt emelném ki, hogy a WTO-ban kialakult az a megállapodás, hogy egy ilyen meghatározást kiadni jogosultság, de nem ö, kötelező. Még mindig marad két kérdés, hogy akkor a megfelelő eljárásnak meg kell határozni a feltételeit, tehát hogy be kell -e bizonyítani azt, hogy tisztességesen következett be a, ez a meghatározás vagy sem, a másik pedig, hogy valamilyen fajta arányossági szempontokat be kellene evenni az eljárásba, tehát hogyha csak kisebb szabálysértés történik, akkor nem kell a teljes tiltást életbe léptetni, vagy sem. Most ugrok gyorsan a következőre, hogy az első pillért, az EU pillért megvitattuk, most jön a második pillér, ugye az a nagy általános szabály, hogy a már most túlhalászott állományok halászatának a támogatását tiltsuk be. Vannak, akik azt mondják, hogy ha egy állomány túlhalásznak, akkor be kell tiltani a támogatást két feltétel mellett, hogyha az állomány nem áll helyre, vagy pedig, ha folyamatosan csökken a szintje. Több fejlődő WTO állam fogalmazta meg az agályait, hogy előfordul, hogy egy állományt túlhasználnak, de közben igyekeznek azon, hogy helyreállítsák, és erre bizonyíték is van, akkor ne kelljen a támogatást beszüntetni. Tehát megpróbálták a szövegben ezt tükröztetni, tehát hogyha túlhalásznak egy állományt, és a mennyiség fogyatkozik, akkor tilos a támogatás de a jogászok a teremben úgy is tudják a részleteket, és ők is tudják azt, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk meghatározni a túlhalászatot. Akkor tudományos bizonyítékok alapján a maximális hozam, vagy egyáltalán a nemzeti vagy regionális hatóságokra hagyjuk ezt, hogy eldöntsék, hogy mikor túlhalászott egy állomás, és milyen fajta bizonyítékokat követeljünk meg. Tehát tényleg nagyon gyorsan, nagyon technikai jellegűvé válik a megoldás. Tehát az EU és a túlhalászott állományok volt az első két pillér, elég világos itt az irány. Tehát legalább azért látjuk azt, hogy mi lesz a szabály szerkezete. A harmadik pillér azonban teljesen eltérő. Ugye itt az a gondolat szerepel, hogy általánosabb szabályt léptessünk életbe a támogatásokra vonatkozóan, tehát hogy a túlhalászathoz, túlkapacitáshoz ne járuljanak ezek hozzá. Itt viszont a tagállamok elképzelései teljesen eltérnek egymástól. Van egy olyan megközelítés, amely azt mondja, hogy a működési és tökeköltségek esetében tiltsuk be a támogatást a nagyobb méretű cégekre nézve, és a támogatások folytathatódnak a kisméretű vállalkozásokra nézve. Tehát itt csak azt próbálják garantálni, hogy nagyméretű ipari halászatot ne lehessen támogatni. A másik megközelítés, amely egyébként az EU javaslataiban is tükröződik, egy általános tiltás, amely minden ö, támogatást tilt, hogyha az hozzájárul a túlhalászáshoz, kivéve, hogyha van ö, valamilyen eljárás, tehát hogy próbálják ezt ö, menedzselni. Persze erről megint beindul az eszmecsere, hogy ez pontosan micsoda, hogy néz ki, és így tovább. Olyan ez, mint egy zöld doboz, aki követte a mezőgazdasági eszmecseréket a VTO-n belül, az ismeri ezt a fogalmat. Több javaslat esetében felmerült ez, hogy mondjuk fel lehetne sorolni azokat a támogatásokat, amelyeket szinte bármely körülmények között nyújtani lehet. Tehát kutatás, fejlesztés, személyzet egészsége és biztonsága, természetes katasztrófa utáni helyreállítás, és így tovább. Persze itt is felmerül a kérdés, hogy ezt hogy oldjuk meg a gyakorlatban. És egyéb szabályok is vannak még ezen a pilléren belül, ezek közül az egyik az úgynevezett szituációs megközelítés, amely megtiltaná a támogatást olyan esetekben, ahol a halászati kapacitás és a tevékenység túlzott szintű, kivéve ha olyan politikákat is alkalmaznak, amelyek az eredeti állomány helyreállítását célozzák. Aztán pedig a kizárólagos gazdasági zónán kívüli halászat támogatását tiltó intézkedések is lehetnének, de itt felmerül rengeteg kérdés megint, hogy most akkor célzottak legyenek, célzott támogatásokat tiltsuk csak, vagy csak a tengereken, vagy más ilyen kizárólagos gazdasági szónákban működő halászatot is tiltsuk, és így tovább. És hogy azt a társaságot célozzuk-e, amelyhez a hajó tartozik. Aztán voltak még olyan tagállamok, amelyek kvantitatív szabályokat javasoltak, ezek hasonlítanak a mezőgazdasági megállapodáshoz. Van tehát egy ilyen megközelítés is, hogy a támogatásokat valahogy korlátozni kéne, és a plafonérték fölé ezek nem mehetnek. Az USA például Ausztráliával és néhány latin-amerikai országgal együtt javasolta ezt a fajta modellt, felosztanák a WTO országokat, és amelyek a legnagyobb mennyiség kihalászásáért felelősek, lennének abban a kategóriában, ahol a legszigorúbb csökkentés van, és a kisebb országok, kevesebbet halászókra kevesebb, kevésbé szigorú feltételek vonatkoznának. Érdekes, hogy egyébként Kína is ilyen kvantitatív megközelítést javasoltak. Ez azon kevés témák egyike, ahol az USA és Kína egyetért. Azonban az ő kvantitatív megközelítésük teljesen más, sokkal rugalmasabbak lennének a fejlődő országok esetében a támogatások megengedésével. És akkor marad még itt is egy kérdés, hogy ez pontosan hogy működjön a gyakorlatban. Legyenek tárgyalások a tagok között, a, kép, a támogatások szintjéről, a csökkentés szintjéről, vagy legyen valami fajta sokkal átláthatóbb, előre megjósolhatóbb elképzelés arról, valami fajta képlet, hogy ez hogyan működjön és a hatos megközelítést látják itt a, a dián, ezen a pilléren belül. Még mindig nagyon heves vita folyik azon, hogy most akkor melyik, melyik megközelítést kövessük, vagy összekombináljuk ezeket, és hogy pontosan ö, milyen szabály akkor milyen hatással járna, vagy kire vonatkozna. A horizontális témákban nem megyek be, ezek olyan kérdések, amelyek szinte mindenütt jelen vannak, csak annyit mondok, hogy ugye a tengeri halászat, vonatkozik ez, tehát nem akvakultúra, nem folyami halászat, stb., hanem a tengeri halászatról van szó, ami a hatályt és a definíciókat illeti. A speciális bánásmódot, megkülönböztetett bánásmódot is már többen említették, nagykövet úr is elmondta, hogy nagyon érdekes ezeken a tárgyalásokon belül, hogy egyfajta mikrokozmoszt adnak a megkülönböztetett bánásmód problémájából, mert a legnagyobb támogatást nagyon gyakran a fejlődő országok adják. Tehát az a hagyományos megközelítés, hogy a fejlődő országok csoportjának nagyobb rugalmasságot biztosítunk, ebben a kontextusban nem fog működni egyszerűen. Nagyon sok javaslat, amelyet letettek az asztalra, úgy néz ki, hogy mindenkire vonatkozzon, és nem veszi figyelembe ezt a hagyományos megkülönböztetést, hogy fejlődő ország egy tag, vagy ö, tagország, vagy sem. Tehát inkább a problémát próbálják megközelíteni, és nem pedig besorolni kategóriákba a tagállamokat. Még be lehetne ide építeni akár kivételeket, mondjuk földrajzi alapon, a halászat módja alapján, vagy a mérete alapján lehetne technikai segítségnyújtás, átmeneti időszakok, és így tovább. Tehát itt is azért van egy elég nagy eszköztár ahhoz, hogy a halászati támogatásokra vonatkozó megállapodást megtervezzük, egy olyan megállapodást, amely a problémát is tükrözi, illetve a mai globális gazdaság helyzetét, illetve a, mindenkinek az érzékeny pontját a WTO-ban, és akkor mielőtt befejezem, még egy valamit hadd emeljek ki, ugye a civil társadalom szempontjából azt is látjuk, hogy ezek a tárgyalások életbevágóan fontosak. Ugye a WTO tagállamai között. Hát az igaz, hogy a WTO nem több a tagjainál, de fontos azt látni, hogy vajon egy környezetvédelmi problémával tudnak-e valamit kezdeni a kormányok az együttműködés nemzetközi formáit használva. Optimisták vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy ez működik. Persze még sok minden van előttünk, de hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Uh, so I... Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy minden világos, az ördög a részletekben rejlik, igaz? Tehát minden azon múlik, hogy megfelelő, jogilag kötelező jellegű eh, egyezmény jöjjön létre, de ez nagyon bonyolult feladat. És részletes vitára van ehhez szükség. Akkor most megadom a saját képviselőimnek a szót, Mátó úrnak először. Köszönöm szépen. Köszönöm a két előadónak is a munkát. Ez egy nagyon összetett probléma, ez egy 2001 óta zajló folyamat, és köszönöm a VTO-nak is az erőfeszítéseit, amelyekkel dolgozott azért, hogy a az állami támogatásokat megfelelően csatornázzák be, illetve hogy fenntartható legyen a halászat. A halászat leg, legnagyobb, legaktívabb halászata az Európai Unióban van, az európai flották pedig a világ legkörnyezetbarátabb és legszociális szempontból fenntarthatóbb halászatát végzik. Azok a flották, amelyek nem tartoznak az EU-hoz, sokszor fenntarthatatlanok, bár alacsonyabb költségekkel működnek. Ezek árasztják el a piacot. Igaz, hogy megkérdőjelezhetjük ezeket az állami támogatásokat, de nem szabad a halászatot démonizálni, még kevésbé szabad megkérdőjelezni hogy általában a támogatásokat. Ezt ö, szeretném nagyon egyértelműen elmondani. Természetesen teljes mértékben osztom azt a véleményt, hogy azokat a hajókat és flottákat nem szabad támogatni, amelyek hatalmasak, és amelyek nagyon egyértelműen kívül esnek a meghatározott mértékeken. Tehát annak nincs értelme, hogy támogassák azokat a flottákat, Sokszor ebben a szakbizottságban is látjuk, hogy van egy preferenciarendszer egyes országok számára. Megengedjük azt, hogy illegális halászatot végezzenek, ugyan már megkapták a piros lapot, továbbra is folytathatják az illegális halászatot. Tehát kétség sem fér hozzá, hogy én teljes mértékben támogatom az olyan állami támogatások korlátozását, amelyek az illegális halászat folytató flottákat támogatnák. Persze olyan támogatásokat lehet, olyan támogatásokat sem szabadna adni, amelyek a túlhalászatot támogatják. Mi Európában nagyon sokat követelünk a saját halászflottáinktól, de vannak olyan unión kívüli országok, amelyek nagy mértékben támogatnak olyan halászflottákat, amelyek kétségtelenül kevésbé tisztelik nem csak a környezetet, a fenntarthatóságot, hanem a széndiokszid kibocsátás korlátozásait is. Tehát a halászati kapacitás igazítását sem fogadják el, illetve ezeknek az ellenőrzése, elismertetése sem megoldott. Nagyon sok példa látható ezekre az ázsiai országokban. Az állami támogatás nagyon nagy részét arra használják, hogy növeljék a flottát, olyan támogatások is léteznek, amelyek a működési költségeket finanszírozzák. Egy példa, amelyet önök is bizonyára ismernek, Oroszország, amely finanszírozást nyújt közpénzből, eh, akár 30%-ban finanszírozza a hajóépítés költségeit. Ezek az orosz hajók eh, nagyon nagy részben nagyon nagyok, ezek így nem egyenlő feltételekkel versenyeznek a saját hajóinkkal. Mindjárt befejezem. Azt gondolom, ahogy az elnök úr is mondta, ez, a, ez egy olyan téma, ahol pont a részletekben rejlenek a legnagyobb problémák, ezen továbbra is kell dolgozni. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ne démonizálja a halászati támogatásokat. A halászat egy nagyon fontos terület. Egyes esetekben túlhalászat történik, máshol pedig deficitet tapasztalhatunk, tehát a halak fogyasztása deficites, ezért beruházást kell eszközölni ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságba is, amit szintén sokszor démonizálnak. Ami viszont egyértelmű, hogy meg kell különböztetni a jó támogatásokat és a rossz támogatásokat. Először is a kis mért, léptékű halászatot támogatni kell, mert ez sokkal inkább tiszteli a környezetet. Másrésztről támogatni kell azt a fajta halászatot, amely jobb szociális és környezetvédelmi célokat ér el, amelyek lehetővé teszik, hogy jobb körülmények között éljenek ezek a halászok nem arról van szó, hogy többet fogjanak ki, hanem hogy jobb körülmények között éljenek. A fenntarthatóságot három területen kell szemlélni, nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem több halnak kellene lenni az óceánokban, de ahhoz kellenek hajók is, amelyek kifogják őket, kellenek nők és férfiak, akik dolgoznak ebben az ágazatban. Ez, ezért van szükség támogatásokra, hogy ezt a háromszoros fenntarthatóságot elérjük. Azt gondolom, az Európai Parlament nagyon sokat és nagyon jó munkát végez ezen a területen. De ne démonizáljuk a támogatásokat, amelyek a halászatba öntenek, mert ez nem lenne igazságos. Muchas gracias. Next speaker is... Nagyon szépen köszönöm. Farongias úrnak adom meg most a szót a ö, brit nemzetközösség nevében. Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdés, és a nemzetközönségnek ugye, ugye 54 tagja van, és ezt a problémát mi is gyakran tárgyaljuk, hiszen amikor az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról van szó, azt min, a problémákat mindig sügö, sürgősen kezelni kell, különösen azért, mert az említett országok általában fejlődő országok. Argentínában 2017-ben született meg a Buenos Aires-i miniszteri döntés a 14.6-os fenntarthatósági a kapcsolatban, és akkor arról beszéltünk, hogy, 2010, hogy, hogy 2020-ra bizonyos olyan form, halászati formákat betiltunk, amelyek az, a túlkapacitást, a túlhalászatot támogatják, illetve az IUU halászatot, és az ezekkel kapcsolatos támogatásokat be kell tiltani. Hát most, ahogy követem nagy figyelemmel a az előttem elhangzott előadásokat. Én úgy gondolom, hogy most már végre eredményeket kellene produkálni, valamiféle képleteket ki kellene alakítani a támogatások kiegyensúlyozására. És azért van erre szükség, mert szükség van az előrelépésre ennyi év után és a nemzetközösség álláspontja az, hogy tudományos alapokra helyezve sokkal aktívabb, meggyőző munkát kell végezni a célok elérése érdekében. Köszönöm szépen. Denis, az Európai Bizottság hozzájárulása ehhez milyen? Köszönöm, elnök úr. Elmondanám, hogy a tárgyalásokon belül az Európai Unió milyen álláspontot alakított ki. Az Európai Unió teljesen világosan azt célozza meg, hogy legyen egy átfogó eredménye az MC12-nek, 12 n és ez, ebben aktívan közre fogunk működni természetesen tisztában vagyunk az elnök úr által az elején felsorolt kihívásokkal is. A, az hajt minket, hogy politikailag átfogó mandátumunk van, mégpedig az, hogy a 17.6-os fejlesztési célt elérjük, és én úgy gondolom, hogy ennek ez kell, hogy irányítsa a tárgyalásokat is. Ez azt jelenti, hogy véleményünk szerint az eredményeknek ö, átfogóan meg kell, hogy til, ö, meg, ö, meg kell tiltaniuk az IUU halászatot támogató támogatásokat, ez egy teljes mértékű tiltás kell, hogy legyen, és az, a túlkapacitás, illetve a túlhalászatot támogató támogatásokat is meg kellene tiltani. Ugyanakkor Mátó úr is említette, hogy vannak olyan támogatási formák, amelyek nem károsak, és ezeket nem szükséges betiltani. E, ez vonatkozik a pozitív támogatási rendszerekre, amelyek a, a eh, halászat beszüntetését támogatják, illetve a különböző egészségügyi vagy másfajta adatgyűjtésre vonatkoznak, illetve olyan támogatásokat sem szükséges betiltani, amelyek megfelelőképp, megfelelő halászati gazdálkodást támogatnak. Tehát ahol eh, nincs szó a halálomány eh, fenntarthatóságának károsításáról. Úgy gondoljuk, hogy ez alkotna majd ösztönzőt a tagállamoknak a, arra, hogy a támogatásukat a megfelelően vitt hal, hal, halászati gazdálkodásba irányítsák, és ez a, mezőgazdasági reformhoz hasonló jó hatással járna majd. Ugyanakkor nem lenne egy óceán igazgatási megállapodás helyettesítése, tehát a WTO keretein kívül működik egy sor olyan megállapodás, amely ez, amelyet ez csak kiegészítene. WTO egyébként azért foglalkozik a támogatásokkal, mert ehhez van joga, illetve kapacitása úgyhogy a tárgyalások témájával ilyen módon foglalkozunk, illetve a tárgyalások legutóbbi fázisában Hogan úr a beszédében azt is aláhúzta, hogy milyen rugalmasságokra vagyunk hajlandóak a tárgyalások eredményessége érdekében, különösen a pozitív támogatások tiltás alól való kizárása szerintünk jó hozzájárulás lenne, tehát hogy legyen egy olyan zöld doboz, amely azokat a támogatásokat tartalmazza, amelyek nem sértik a fenntarthatóságot, de ez egy valódi zöld doboz kell, hogy legyen egy fegyelmezetten kialakított zöld doboz. Azt is jeleztük, hogy készen vagyunk olyan támogatások tiltására, amelyek a nyílt tengeri halászatot támogatják, illetve a kényelmi zászlót használó hajókat támogatják, ugyanis a saját vizekben folyó halászathoz képest az ilyen halászatok fölött nagy, sokkal kevesebb, kisebb mértékű a kormányzati ellenőrzés. És egyébként a különösen, különleges és megkülönböztetett bánásmóddal kapcsolatban is nyilatkoztunk, ami nagyon komplex kérdés a tárgyalások során, még komplexebb, mint a többi kereskedelmi tárgyalásoknál, mert a fenntarthatóságnak annyira lényeges része. Úgyhogy a többi területhez képest a WTO-ban ez a legkomplexebb dolog, és mi úgy érezzük, hogy ez egy olyan terület, amelyet jelenleg még nem dolgozott ki, vagy tárgyalt meg megfelelőképpen a tagság. Reméljük, hogy az MC12-n ez meg fog történni. Úgy gondoljuk, hogy tehát ezt meg kell tiltani, de lehet igény szerint átmeneti időpontokat, átmeneti időszakokat alkalmazni, illetve a legfőképpen halászatból élő országokra nem vonatkozhat és ezen kívül itt, innen, itt mindenképpen szempontként kell kezelni az IUU halászat támogatás tiltását is. A tárgyalás során nyilván nagyon sok hazai érdek és jogszabály vet akadályt a megegyezés elé. Én csak ösztönözni tudom a szakbizottság tagjait arra, hogy a halászati bizottság tagjaival együtt próbálják meg a jövőbeni költségvetési keret tárgyalásánál is annak érvényesítését elérni, hogy a 14.6-os fenntarthatósági cél megvalósít, megvalósulhasson. És elnök úr törekvését is nagyon nagyra értékelem arra nézve, hogy ezt az ügyet előre mozdítsa. Elnök, köszönöm szépen, én is egy kiegészítő kérdéssel élnék. Mivel az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, megkérdezném, hogy a tárgyalási eljárás, illetve az Európai, az Egyesült Királyság tárgyalási álláspontja változott-e? Válasz. Most kezdtem kifejezni véleményét az Egyesült Királyság a különböző VTO tárgyalásokon önállóan, és a közös kereskedelmi politika fényében, illetve hogy az Egyesült Királyság mit tesz a VTO keretei között, azt tudjuk mondani, hogy egyelőre a kilépési megállapodás van érvényben, tehát nem várunk nagyobb változásokat az elkövetkezendő hónapokban, sőt az év végéig sem, addig ugyanazt a tárgyalási pozíciót fogják felvenni, amelyet mi, tehát nem lesz hatással a kilépésük az álláspontjukra. Elnök, hát tehát akkor inkább a viták azok majd az EU és az Egyesült Királyság között fognak folyni. Jó, köszönöm szépen. Willis nagykövet úrnak visszaadnám még a szót, és megkérném, hogy ő is éljen némi megjegyzéssel a vita, vita, vita kapcsán. E, persze, köszönöm elnök úr, és először is szeretném megköszönni a kapott megjegyzéseket. Ahogy a prezentációm elején elmondtam, nem tudom nagy részletekben leírni a helyzetet, különösen azért sem, mert néhány tag igen érzékenyen kezeli ezeket a kérdéseket, és nagyon viharos viták folynak a mai napig a tárgyalások során, úgyhogy néhány kérdésre és megjegyzésre reagálnék csak. Úgy gondolom, fontos, hogy a megbizatásunk megfogalmazására odafigyeljünk. Tehát a káros támogatásokról van szó, amelyek a túlhalászatot támogatják, és meg kell tiltanunk a, általában véve az IUU halászatot. Ez teljesen világos. De amikor kutatást, különböző tanulmányokat és cikkeket olvasunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen támogatások minősülnek károsnak. Nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy elvileg lehetnének olyan támogatások, amelyek nem néznek ki igazából károsnak, de mégis rendelkezhetnek káros hatással. Úgyhogy a tárgyalások során ez kelt legnagyobb vitát jelenleg. Tehát, hogy hogy tudjuk megállapítani azt, hogy egy támogatás káros-e vagy nem. És ez az a vita, ami a tárgyalásokat egyébként eddig is jellemezte, és ez az a kérdés, amit nagyon gyorsan meg kell válaszolnunk. Általában véve úgy gondolom az első két megjegyzés a, ezt a megkülönböztetést célozta meg, és nem a, egyetértek az első felszólalóval abban, hogy nem szabad demonizálnunk és alásnunk a halászatot általában véve. A WTO tagjai sem erre törekednek a tárgyalások során, hanem pontosan a halászat fontosságát próbálják meg aláhúzni, és követni a 14.6-os fenntarthatósági célt, amelyen a megbizatásunk alapul. Eznek a célja pontosan az, hogy az óceánok egészségét megőrizze, és a tengeri források, erőforrások fenntartható felhasználását biztosítsa. Tehát cselekednünk kell, mielőtt még túl késő nem lesz, és mielőtt nem halásszuk le túlságosan a halálományainkat ezt próbáljuk meg elkerülni, de ugyanakkor el akarjuk kerülni a halászat demonizálását is, aláhúzzuk a halászat fontosságát. Nagyon sok ember élete és megélhetése függ a halászattól. Szeretnénk olyan helyzeteket ugyanakkor megelőzni, amelyek káoszhoz vezetnek. Egyelőre ennyit szeretnék hozzátenni a megtett megjegyzésekhez, de ha valakinek még hiányzik egy válasz, természetesen szívesen szolgálok több válaszsal is. Elnök, köszönöm szépen, persze elnöki minőség gében világos, hogy nem, túl, nem tud túlságosan részletekben menően nyilatkozni, és néhány tag véleményének ellenében menni. Mátó úr ugyanakkor kiegészítő kérdésekkel élne. Lenne egy kérdésem. Szeretném tisztázni azt, hogy az Európai Tengerészeti, Halászati és Mezőgazdasági Alap, amelynek én vagyok az előadója, teljesen teljesíti a 14. fenntarthatósági célt, amivel én is egyetértek. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ezt a vitát megtarthattuk, illetve hogy a kereskedelmi főigazgatóság is mellett jó lenne, hogyha a halászati főigazgatósággal is tudnánk vitázni, biztos nekik is lenne sok mondani valójuk. And Mr. Son. Zon úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok gondolatom van azzal kapcsolatban, hogy a 14.6-os fenntarthatósági céllal összhangban hogyan lehetne a halászatot megváltoztatni. Egy szigetvilág vagyunk Indonéziában, nagyon fontos számunkra az óceán és a fenntarthatóság. Egyetértek azzal, hogy egy megoldást kéne találnunk arra, hogy kiegyensúlyozottan tudjuk ezt a kérdést kezelni. A kérdésem az lenne, hogy a halászati támogatási megállapodás hogyan illeszkedne a halászat kezelési hatóságokhoz. Ahogy az már elhangzott, az illegális halászattal már most is foglalkoznak más hatóságok, illetve vannak a az érintett országokkal is megállapodások. Nem róna ez további terheket az országokra, különösen a fejlődő országokra? Köszönjük szépen, Vilsz nagykövet úr! Uh, thank you. Uh... Köszönöm. Azt látom, hogy ennek a kérdésnek két eleme van. Hogyan befolyásolna ez a megállapodás a halászat ellenőrző hatóságok szerepét. Talán lehetne ezeket az egyeztetéseket valahogyan értékelni, ami pedig a második elemet illeti, Right. Yeah. With... Igen, tehát a másik elem egy lehetséges megállapodás, illetve hogy milyen terhet róna ez a tagállamokra, illetve hogyan befolyásolhatná ez a kapcsolatunkat más nemzetközi szervezetekkel. Azt hiszem, ezt még korai lenne kijelenteni. A legtöbb lényegi vita a pillérekről már kifejtésre került, Nincs konkrét forgatókönyvünk jelenleg, eh, tehát nem tudunk semmi konkrétumot mondani, hogy ez több kötelezettséget ró bárkire, vagy több jogot ad, vagy több terhet jelent. mert eh, a szélesebb körű nemzetközi jogban már szerepelnek a tengerekre vonatkozó szabályok. Eh, nehezen tudnám most megmondani, hogy egy végleges megállapodás hogyan hatna a kapcsolatunkra az egyes szövetségekkel vagy megállapodásokkal. Eléggé jó struktúráltá kell ezt tenni ahhoz, hogy világosan értékelni tudjuk, de engem érdekelne, hogy Alice-nek esetleg van-e egy más véleménye ehhez képest. Köszönjük szépen, nagykövet úr! Nagy örömmel hallgattuk önt, és sok szerencsét kívánunk a tárgyalásokhoz. Tipping asszony, össze tudná ezt foglalni? Már megint az utolsó kérdés, a legkevésbé fair. Elnök úr, persze próbálom összefoglalni ezt a vitát, de először is reagálnék arra a felkérésre, hogy még több részletet osszak meg, hiszen a társelnök úr ezt kérdezte, hogyan viszonyulna ez a megállapodás a meglévő kötelezettségekhez, amelyeket a VTO értelmében teljesítenek a tagállamok. Két példát ragadnék ki a prezentációból. Azt hiszem, az első általános megjegyzés az, hogy a tagországok tisztában vannak azzal, hogy itt egy nemzetközi keretet alkotnak meg az állami támogatások számára. Számos szabály és kötelezettség létezik, a tengerek joga, és természetesen léteznek regionális megállapodások is. Tehát például, amikor a, az EU halászatról beszélünk, akkor azokat a listákat kellene használni, amelyeket már a regionális halászati hatóságokban létrehoztunk. Ezek mentén kellene kialakítani az állami támogatás szabályait. A kérdés az, hogy az elvárható gondosság feltételeit meg lehet-e szabni a mm, fejlődő országok számára. Azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy ezeknek a megállapodásoknak számos kormány részes fele. Hasonlóképpen, ami a túlhalászást illeti, illetve az ahhoz kapcsolódó támogatásokat, a halállományokat regionális szervezetek határozzák meg. A regionális halászati hatóságoknak közvetlenül vagy szakértőkön keresztül megvan a mechanizmusa erre. A tagállamok szeretnék ezeket a határozatokat felhasználni, amennyire lehetséges, arra, hogy a támogatási kötelezettségeket automatikusan elindítsák. Amikor ezeket használni akarjuk, mindig feszültségek vannak, ezért fontos, hogy a regionális döntések jók legyenek, illetve, hogy ne menjünk bele túlságosan a részletekbe, ne vizsgáljuk nagyon felül azt, hogy ezek megfelelőek-e. Ez egy nagyon érzékeny kérdés a tárgyalások során. És ha már nálam van a szó, akkor még egy megjegyzést tennék, hangsúlyoznám azt, amit néhányan itt már elmondtak. Én tudom, hogy az unió belső folyamataiban ez problémát okoz, de ha a több éves pénzügyi keretet most alakítjuk ki, akkor talán ez lehetőséget adná ennek a szakbizottságnak arra, hogy a halászati szakbizottsággal együtt működjön, illetve hogy egy koherenciát hozzon létre a között, hogy mit kell elérnünk a WTO-nál, illetve hogy az EU helyi szabályzata hogy néz ki. Azt gondolom, hogy a WTO tagok egy szélesebb körű közösség, ők követik ezt a tárgyalást, és ők az EU-ra tekintenek, hiszen mi vagyunk az egyik legnagyobb halászati entitás, mi támogatjuk a leginkább a halászatot. Azt gondolom az, hogy az EU milyen álláspontot foglal el, az fogja meghatározni, hogy mi lesz ennek majd a vég, végső kimenetele. Köszönöm. Köszönjük. Természetesen mindig próbáljuk ezt a silom megközelítést meghaladni. A halászati szakbizottságot szintén meghívtuk a mai vitára, Persze, néha lehetne eh, jobban intézni a dolgainkat, de hát ezzel tisztában vagyunk. Még egyszer köszönöm Wills nagykövet úrnak és Tipping asszonynak. Reménykedjünk abban, hogy eh, egy eh, eredményeket hozó miniszteri konferencia következik majd. Ezzel lezárhatjuk a 19-es napi rendi pontot, azonnal át is térünk a 20-ra, amely a mai utolsó napi rendi pontunk. Ez a háromoldalú találkozó, amelyel modernizálni próbálták azokat a szabályokat, amelyek az ipari támogatásokra vonatkoznak. Dennis fog erről beszámolni az Egyesült Államok, Japán és az Európai Unió közötti kapcsolat. Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy elmondhatom önöknek a legfrissebb információkat, eh, ahhoz képest, hogy eh, február 14-én elfogadták ezt eh, a határozatot. Azt hiszem hasznos az, hogyha tájékoztatom önöket arról, hogy a tárgyalások során mi hangzott el, Azt szeretném az elején elmondani, hogy az Unió azért vett részt ebben a háromoldalú találkozóban, amely egyébként egy politikai találkozó volt, a kereskedelmi miniszterek, a mi esetünkben pedig biztosok vettek ebben részt. Az volt a célunk, hogy ezzel a két partnerrel közösen dolgozzunk, próbáljuk mérsékelni az átgyűrűzési hatást olyan nem piasztorzító hatások esetében, amelyeket látunk a nemzetközi kereskedelmi rendszerben. Ezt azzal próbáltuk megtenni, hogy szabály alapú összeegyeztethető megoldásokat alkotunk meg. A mi szemszögünkből ez egy inkubátor a jövőbeli globális kereskedelmi szabályok kialakításához. De ez azt is jelenti, hogy a három oldalú találkozón főleg három téma merült fel, amelyet ezután a munkatársak a USTR-met e és a kereskedelmi főigazgatóság folytattak. Az ipari támogatások, az erőltetett technológiai transferek, illetve az az általános igény merült fel, hogy a piacon olyan feltételeket teremtsünk, amely a nemzetközi kereskedelmet támogatja. Tehát január 14-én találkozott ez a három miniszter Washingtonban, illetve egy közös nyilatkozatot is kiadtak, amely elég részletes módon összefoglalja, hogy mit sikerült elérni az egyik területen, az ipari támogatások pillér területén, valamint együttműködést alkot meg az erőltető technológiai transferek területén, illetve a WTO más területein. Ez nézetünk szerint szorosan összekapcsolódik azokkal az erőfeszítésekkel, amelyekkel a WTO-t próbálják megreformálni. Különösen fontos a jogok és kötelességek rendszerének újra kiegyensúlyozása, amely a reformtörekvéseknek is része. Ami az ipari támogatásokat illeti, szeretném elmagyarázni, hogyan működik ez a folyamat. A három oldalú folyamat során egyetértettek abban, hogy az egyenlő feltételek eszköz, amely a nemzetközi kereskedelmi rendszerben létezik, és számos intézkedést tartalmaz, nem alkotja meg valóban ezt az egyenlő feltételrendszert, ebben jelentős hézagok vannak. Alapvetően jól megoldja a támogatások egyes típusainak a helyzetét, különösen gondolunk itt az export kontingensre, illetve azokra a problémákra is választ ad, amelyek a jelenlegi tiltott támogatások kategóriájához kapcsolódnak, de úgy gondoljuk, hogy a végrehajthatóság tekintetében továbbra is dolgoznunk kell még. Mindez egy olyan környezetben történik, ahol azt látjuk, hogy az ipari támogatásnak jelentős mértékét láthatjuk, illetve a nemzetközi közösség maga sem ért egyet az ipari támogatások kérdésének a jellegében sem. Tehát azonosítottunk hat olyan konkrét módszert, amelyel a három partner úgy gondolja, hogy később a WTO szabályait meg kellene erősíteni és törvénybe kellene iktatni. Nagyon röviden, először is újfajta kvótákat vezetünk be a feltétel nélkül tiltott támogatások esetében. Másodszor a káros támogatások azonosításával, amelyek annyira károsak, hogy igazolható a három oldalú partnerek részéről a betiltás. Tehát a fordított bizonyítási teher merül fel, ez pedig egy jelentős disziplinaváltás lenne a jelenlegihez képest – tehát ez más lenne, mint ahogy jelenleg a WTO működik. Tehát fordítva kellene bizonyítani azt, hogy ezek ártalmatlanok. Ez szerintünk egy nagyon hatékony fegyelmező eszköz lenne. Illetve egy olyan csomagot is megalkottunk, ahol a tagállamoknak kell bizonyítaniuk ezeknek a jellegét és az átláthatóságot. Egy harmadik csomag, amelyet azonosítottunk, az, hogy kiterjesztjük a, azokat az eseteket, ahol a negatív kereskedelmi hatások igazolhatóak. Ez azt jelenti, hogy egy új kategóriát vezetnénk be, amely a piasztorzítás mértékét veszi figyelembe. Azonosítottunk néhány olyan rendszert is, amelyel az értesítési mechanizmus lehetne javítani. A háromoldalú folyamat ezen kívül azonosította azokat a módszereket, amelyekkel egy országon kívüli benchmarkot lehetne használni a támogatások esetében, és ezt is megkönnyítené mindez. Végül pedig a hatodik bekezdés ebben a nyilatkozatban, amelyet önök is láthattak, a köztestületek kérdését veszi figyelembe, a jelenlegi definíció ugyanis nem teszi lehetővé azt, hogy olyan támogatásokat eh, célozzunk meg, amelyeket eh, köztestületek adnak a jelenlegi definíciók szerint. Eh, ez a felebítő testület jelentése szerint van. Ami a kényszer technológia transfert illeti, egyetértünk az Egyesült Államokkal és Japánnal abban, hogy ezt a problémát meg kell oldani. A technikai egyeztetések megtörténtek, itt is az volt a szempontunk, hogy próbáltunk inkubálni, kifejleszteni jövőbeli szabályalapú kereteket. Amit a jövőben szeretnénk elérni ezeknek az erőfeszítéseknek a gyümölcsével, először is, ahogy ez korábban is már elhangzott, most átléptünk egy bizonyos érettségi határt. A három partner úgy döntött, hogy kiszélesíti a e, kört, és e, más olyan tagokkal is e, kezdeményezi a párbeszédet, amelyeket érdekelhet ez. Ez most már elkezdődött. Először hasonlóan gondolkodó országokat fogunk megkeresni. Az unió szempontjából nagyon egyértelműen az a kérdés, amiben részevők egyet is értettek, hogy egy feltáró jellegű párbeszédet indítanánk el, ez reményeink szerint lezárul a 12. miniszteri konferenciáig. Szerintünk a VTO Plus több oldalú rendszer létrehozása jó lehetne, a résztvevők ebből profitálhatnának. Kétoldalú párbeszédet folytattam a WTO más tagjaival, tehát kétoldalúan egyeztetünk Kínával, figyelembe véve azt, hogy ők mennyire fontosak a globális gazdaságban. Ez része annak a kétoldalú munkacsoport munkának, amely Kínával ápolja a kapcsolatokat. Ez az egyik olyan kérdés, ahol a csúcs találkozón kiadott nyilatkozatot hajtjuk végre. Ez olyan vállalásokat tett, mint hogy a kétoldalú tárgyalásokat elmélyítjük ezen a területen, tehát az ipari támogatások területén. Ez egy olyan folyamat, amely párhuzamosan zajlik, és kiegészíti ezt a három oldalú folyamatot. Ezt a következő néhány hétben, hónapban folytatni fogjuk. Tehát így néz ki jelenleg a helyzet, ez fedi le az eddigi munkánk, ez rejlik eh, minden mögött, eh, a mögött a politikai eh, nyilatkozat mögött, amelyet a miniszterek tettek, illetve így tervezzük, hogy folytatjuk a munkát, más VTO tagokkal is együttműködünk a következő hónapokban. Köszönöm szépen! Thanks a lot. Köszönjük! Katalin. Bütikofer. Yes, thank you very much. Um, and of course I would like to... Köszönöm szépen, szeretnék annyit mondani, hogy egy ilyen közös nyilatkozat az USA-val előrelépésnek tekinthető, de emellett azt is el kell mondjam, hogy aggódom az engedmények miatt, amelyeket a bizottság tett annak érdekében, hogy eljusson ehhez a közös nyilatkozathoz. Legalább kettőt hadd mondjak most itt. Az első ugye a feltétel nélkül az 1.b alatt feltétlenül elfogadott támogatások, nehéz helyzetben lévő vagy fizetésképtelen vállalkozásoknak nyújtott támogatás tilos, amennyiben nincsen át szerkezetváltási terv. Ugye tudják, hogy a bizottság iparstratégiával fog előállni, de is tudjuk, hogy a zöld megállapodásban a gazdaságban hatalmas átalakulások lesznek. És ez az ágazatokra komolyan hat majd. Tehát most akkor ez azt jelenti, hogy nem kaphat támogatást eh, senki, hogyha mondjuk egy eh, cég elkerülhetetlen, egy vállalat elkerülhetetlen bezárásakor eh, fajta támogatást nem tesznek lehetővé? Tehát ez pontosan ezt jelenti-e? A második dolog, ezzel a nyilatkozattal az EU gyakorlatilag a saját értékeivel megy szembe. A, mindig a fellebb viteli testület ö, ítéleteit támogatta, hogy nem minden állami cég ö, az állami szektor része, állami testület, és kérném, hogy ezt a fordulatot magyarázva el jobban, és nyugtasson meg a felől, hogy ez nem változtatja meg azt, ahogy mi a közszolgáltatásokra és közhivatalokra, testületekre tekintünk itt. Fontos kérdés. Bütikofer úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az információt és a magyarázatokat is, amiket kaptam kaptunk. Először is azt szeretném hangsúlyozni, amit Radoné úr legutoljára említett. Az az erőfeszítés, hogy mindenkihez eljussunk. Tehát, hogy sikeresek leszünk egy ilyen reform erőfeszítésben, nagy mértékben attól függ, hogy ezt milyen keretek között tesszük hogyha ezt úgy idézzük elő, hogy három OECD ország eh, Kínát próbálja lenyomni, hogy ne törekedhessen fel, azt hiszem ez több, a, több eh, hátrányal jár, mint előnyel, és kevesen fognak támogatni bennünket. Azonban, hogyha ezt a reform ütemtervet úgy próbáljuk bemutatni, hogy ez, hasonl- ez mindenkinek lehetővé teszi hasonlóképpen, hogy felemelkedjen, pontosan azért, mert a monopolista vagy tisztességtelen gyakorlatokat tiltjuk meg. Ez szerintem egész más. Még akkor is, hogyha értem, hogy ugye a hasonlóképp gondolkodó országok társaságát keressük, de talán még ennél is fontosabb, hogy a másként gondolkodókhoz is eljussunk, hogyha tényleg erős koalíciót akarunk kiépíteni. Ezen reformoknak a kereteit úgy látom, hogy ezek elég gyengék, amióta Trump elnök úr úgy döntött, hogy a, az az első szakasz megállapodását aláírja, az nem ért el semmit. És mondjuk lehet, hogy az amerikai gazdáknak nagyon jó az, hogy még több szójababot adnak el, de a releváns szerkezet átalakítás az a végtelenségig halogatódik, hát valószínű a végtelenségig, mert a kínaiaknak semmi kedve sem lesz egy második szakaszbeli megállapodást letárgyalni, ahogy ezt már a tudtunkra is adták. A kérdés tehát az, hogy legalább azt tudjuk-e garantálni, hogy ami itt a papíron megvan, megmarad-e, és hősiesen küzdünk-e ezért a tárgyalásokon, hogy a saját megállapodásunkban benne legyen. Aztán pedig a technológia transferrel kapcsolatos szabályok. Ugye emlékszik az elnök úr is, amikor az MPC legutóbb ellátogatott hozzánk, a kínaiak azt mondták, hogy ó, nincs is kötelező technológia transfer, senkit nem köteleznek arra, hogy Kínával üzleteljen, de mindenki annyira kereskedni akar Kínával, hogy önként és dalolva átadja a technológiáját, ezt hajtogatták a kínaiak. Tehát nem tudom, hogy akkor most ragaszkodni fogunk-e ehhez a ciei alatt, illetve a vitarendezéshez, és még egy kérdés, a támogatás ellenes, szubvenció ellenes intézkedések. A bizottság készen áll -e arra, hogy azt mondja, hogy hát talán mégiscsak jó ötlet a bizonyítási teher megfordítása, már ami a szubvenció ellenes intézkedéseket illeti, és a bizottság hajlandó-e arra, hogy a kínai csatlakozási jegyzőkönyv 15-ös fejezetének B részét elővegye, és beszéljen a kínai szubvenció ellenes mechanizmusról. És akkor a legutolsó kérdés, hogy ezen, körök, ezen témakörökből konkrét, konkrétan pontosan mennyit vetettek fel a WTO-ban a kínai félnek, és mi volt a válaszuk? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, mondja Vedren asszony, a konkrét információkért, jó jelzés ez, jó lépés történt. A kényszerű technológia transferről gyorsan. A bizottság emlékeztetett az alapelvekre, de engem érdekelnének a következő lépések és a konkrét ütemterv. A bizottság arra is emlékeztetett, hogy pozitív volt ennek a fogadtatása a többi VTO tagnál, tehát ennek örülhetünk, de ami a háromoldalú kört illeti, ezt a formátumot ki lehetne bővíteni, át lehetne alakítani. Köszönöm, és szenegáli képviselőnknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzászólásomban a három miniszter, a három ország csoportjáról szeretnék szólni, tehát ugye ezt világszinten működik, de ez a csoport milyen megközelítést alkalmaz? A többieknek lehet csatlakozni hozzájuk a nemzetközi WTO szabályok értelmében? Tehát felmerül ez a kérdés. És egy-két részvevő utalt erre, hogy a dokumentumokhoz hozzáférhetnek-e a többiek is, vagy sem. Ez az a két kérdés, amit fel, fel szeretnék tenni. Annál is inkább, mert a, felelős, a közös felelősséget nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát egyik, ága, egyik ország ipara nem vállalhat felelősséget a másik ország tetteiért, és így tovább. Köszönöm. És Bontan úr, ha jól láttam, szintén hozzá szeretne szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni. Hát ugye először is én is hadd mondjam gyorsan, hogy örülök annak az előrehaladásnak, amit sikerült elérni a technológia transfer kérdésében, viszont van egy kérdésem, a globális megközelítéssel kapcsolatban. Tehát amit Európa alkalmaz a szellemi tulajdon védelmével. Lehetne-e világosabban fogalmazni arról, hogy ugye egy kicsit mégiscsak mindenkire rákényszeríthetnénk a közös szabályokat. Ezt a témát minden WTO tag kezeli, ugye? Köszönöm, hát akkor Denisztől várjuk a választ ezekre a nem is olyan egyszerű kérdésekre. Igen, köszönöm sok a kérdés és észrevétel, a legjobb tudásom szerint igyekszem reagálni. Először is a hatály, illetve az, az offenszív és defenszív fellépés közötti egyensúly. Persze nagyon sok joghatóságban ugye különböző formák vannak, az EU, Japán és az USA már eleve eltér itt azt mondanám, hogy a lényeg az, hogy jobb legyen a végrehajtás, meghatározzuk a különböző bánásmódokat, jogorvoslatokat, méghozzá a különösen káros támogatások esetében, szubvenciók esetében, amelyeket, amelyeket tapasztalunk egyes joghatóságoknál. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenfajta állami támogatás rossznak ítéltetik, vagy szigorúan tiltva lesz további szabályok értelmében. Egyelőre most az ARCM eléggé furcsa szerkezet, mert ugye nincsen ilyen zöld doboz. Az összes szubvenció potenciálisan ide beleeshet, viszont szembe lehet szállni velük, de olyan sokkal szembe lehet szállni, olyan sokkal szemben fel lehet lépni, hogy ez gyakorlatilag már nem hatékony, és ezt a helyzetet kell valahogy feloldani. Ezt igyekszünk a szabályok alkotásával megoldani. Aztán elhangzott, hogy engedményeket teszünk, és így tovább hogyha a nyilatkozat tartalmát ugye a jövőben kötelező érvényű szabályokká akarjuk átalakítani, akkor túl messze mennénk-e. Erre a következőket tudom mondani. A tiltott szubvenciók listáján, amelyeket ugye beazonosítottak már, ezek a jelenlegi kötelezettségvállalásokon túl szerepelnek. Tehát itt az 1B pont alatt a szubvenció típusok olyanok, amelyek egyébként már szerepelnek a mi szabadkereskedelmi megállapodásainkban, tehát ezek ránk is vonatkoznak, és a kereskedelmi partnereinkre is. Tehát gyakorlatilag már az EU jogrend részei, hogyha úgy vesszük. Tehát nem veszünk ide föl újabb kötelezettségvállalásokat, már ami az EU-t illeti, viszont úgy gondoljuk, hogy ezek olyan szubvenció típusok, amelyek különösen kárt okoznak, és ezért nem szabadna hogy megengedjük a létüket a nemzetközi kereskedelmi rendszerben. És szerintünk sajnos bizonyos joghatóságokban továbbra is igen jelentősen megvannak. Korreát említeném. Aztán ugye a nyilvános, vagy ez a, a testület a három állam még nem állapodott meg abban, hogy mi legyen a public body, a, a állami testület definíciója. Egyelőre ennek az a definíciója, vagy hát az értelmezése legalábbis, hogy egy ilyen testület azt jelenti, hogy nagyon nehéz, vagy túlságosan is nehéz lenne be bizonyítani, hogy bizonyos testületek, amelyek ugyan nem egyelőek a kormányjal, de nagyon közel állnak hozzá, folyósíthatnak ilyen szubvenciókat. Tehát például Kínában az állami tulajdonú bankokkal ez a helyzet. Persze nagyon nehéz, és a bizonyítási teher is retteltesen nehéz, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy ezen szereplők gyakorlatilag a kormányhoz annyira közel állnak és mivel nagyon nehéz bebizonyítani, ezért kikerülnének a megállapodás hatája alól, és így végül nem tudnánk mit csinálni, akkor sem, hogyha azt gondolnánk, hogy az érintett szubvenciókkal szemben fel kell lépni. Ez viszont nem változtatja meg azt a helyzetet, hogy a, a public body, tehát ez az állami szerv új definícióját be kellene vezetni, meg be kellene határozni. De a szöveg többi részét nem változtatja ez meg, sőt a szubvenció meghatározását sem, hogy ez pénzügyi hozzájárulás, vagy valami fajta kedvezmény, vagy például nagyon specifikus, konkrét támogatásról van szó. Szóval, tehát a, a magában a szövegben a, ez változatlan marad és az Európai Unióban az állami szereplők, mindegy, hogy elektromos áramszolgáltatóról van szó, vagy gázszolgáltatóról, vagy egyebekről, nem lesznek szigorúbban szabályozottak az új helyzetben, mint potenciálisan most. Azért, mert nem nyújtanak ilyen jellegű szubvenciókat, mint amiről beszéltem. Aztán Bütikofer úr kérdése. Szerintem itt az elgondolás az az, hogy hát hogy nyilvánvaló, hogyha azon igyekszünk, hogy a WTO-ban szigorúbban lépjünk fel az ipari szubvenciók esetén, akkor ennek horizontálisan minden nagy gazdaságra vonatkozni kell. Hát csak ennek van értelme. Ez tehát azt jelenti, hogy fokozatosan a tárgyalóasztal körül a legnagyobb gazdaságoknak kell ülni. Ugye általában a méret az azt is jelenti, hogy milyen kapacitása van valakinek támogatást nyújtani. Már elkezdtük a kapcsolatfelvételt a többi VTO taggal, akik ide bekerülnének. Olyan országokkal kezdtünk, amelyek potenciálisan hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Ezt még most ellenőrizzük, de nyilván nem szabad abba hagyni azon a szinten, hogy csak a hozzánk hasonlókat vonjuk ebbe be, akik önként is alávetik magukat ilyen szabályoknak, és a többieket meg kihagyjuk ebből, akkor is, hogyha nagy gazdaságok, azért, mert nem gondolkodunk hasonlóképp. Hogy az első szakasz megállapodás, amit USA és Kína kötött, vajon most kifogja-e a szelet a vitorlánkból ebben az irányban, még nem látható. Az USA és Kína nem foglalkoztak ugye az ipari szubvenciókkal ebben a megállapodásban. Ez tény. Az is igaz, hogy az ipari támogatások, szubvenciók szabályozása nagyon nehéz kétoldalú eh, kontextusban, mert ugye mindenki vállal maga is valamit, tehát hogy nem ad ki ö, támogatásokat, de akkor másoknak sem. Tehát ez inkább ö, akkor már globális jellegű, és nem kétoldalú tárgyalásokon oldandó meg. És mi a szabadkereskedelmi megállapodásokban, amit elértünk, azt próbáljuk most is hogyha a szigorú szabályozásról van szó, akkor inkább nem kétoldalú, hanem globális kontextusban kell azt megoldani. Persze ez nem jelenti azt, hogy kétoldalú tárgyalásokon nem lehet más szabályokat bevezetni, amelyek ehhez kapcsolódnak, például a felügyeleti szabályozás az állami tulajdonú cégek esetében, ez nyilván sokkal inkább passzol egy ilyen kétoldalú kontextusba, mint a szubvenció, mert lehet, hogy valakinek a piaci hozzáférését jobban zavarja az, hogy a szomszédos ország vagy a partnerországban hogyan viselkednek az állami cégek. És a technológia transferre is ugyanez, hogy több különböző szabály kombinációja elképzelhető, két oldalon vagy globálisan, de ez is összetett Egyrészt a piaci hozzáférés feltételei is itt vannak, ezekről ugye lehet tárgyalni egy átfogó befektetési megállapodásban, mondjuk a közös vállalkozások követelményei kérdésében, viszont megint a határon belüli dolgok is felmerülnek, az engedélyezés, ennek a követelményei, és így tovább. Tehát e, itt Bedren asszonynak válaszoltam. És aztán az FTT, ez is nagyon komplex, itt megint több különböző dolgot kell valahogy összefogni, és több különböző nemzeti szabályrendszerre kell építeni. Ez nem ugyanaz, mint az ipartámogatás, mert itt sikerült előrelépni afelé, az elképzelés felé, hogy részletesebb szabályok legyenek, mert legalább a VTO-n belül már megvan a kiinduló pont, amely ugye egy integrált megállapodás, ami pont a szubvenciókról szól. Tehát gyakorlatilag megvan a kiinduló pont, és erre építkezünk. Viszont a, techn- a kényszerített eh, technológia transfer esetén, ugye az FTT esetén nincs ilyen, tehát itt bonyolultabb a dolog. A háromoldalú tárgyalásokon, tehát azt igyekszünk elérni, amit a szubvenciók esetében, tehát végig gondoljuk, hogy mik lehetnek ezek az újabb területek, újabb szabályok, és valahogy összekombináljuk a végeredményt. Remélem tehát, hogy sikerült így válaszolnom. Az észrevételekre, ahogy mondtam már, ugye, hogy a formátummal kapcsolatban, hogy ez hogy alakul, ez az utolsó megjegyzésem. Tehát nyilván koncentrikus körökben szeretnék haladni, ezt említettem. Végül is szerintünk az állami támogatások legjelentősebb folyósítói mindenképpen ott kell, hogy üljenek az asztalnál. Fokozatonként lehet ezt kibővíteni, hogy aztán nemzetközi tárgyalás szintjére jussunk, és ezt az MC12-ig igyekszünk elérni, és akkor utána kollektíve el kell dönteni, hogy van-e országoknak kritikus tömege ahhoz, hogy a valódi szabályokat elfogadjuk. És akkor ugye az EU oldalról szükség lesz az engedélyezésre, és így tovább, tehát újabb tárgyalási felhatalmazásra fogunk majd sort keríteni, és így tovább, még itt nem tartunk, de a elkövetkezendő hónapokban szeretnénk ide közel jutni, tehát szépen fokozatosan kibővíteni ezeket a koncertikus köröket, egyre többekkel beszélni erről a WTO-ban. Remélem, hogy akkor mindenre kitértem. Thanks a lot, and I'm sure... Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy nem utoljára tárgyaljuk ezt a megközelítést, eh, különösen a technológia átadás területén nem. Befejeztük ezzel a 20. napi rendi pontot is. A 21-es napi rendi pont az egyebek kérdése. Van-e? Nincs semmi. Akkor elmondom, hogy a következő ülésünket